So can the political advisor me... Azt kérném, azt kérdezem a politikai szakértőktől, hogy jönnek-e a képviselők, ugyanis három perccel elmúlt már fél három, és csak egy képviselő van itt. Mi történt? Mi ennek az oka? Köszönöm. So normally I will not... De általában nem nagyon szoktunk várni. Max két percet. Ahogy mondtam, 5 perccel fél három után megkezdjük a munkát. A 20-as napirani pont következik. meccsere a fenntartatósági kompakt végrehajtása Bangladesben. Ma beszéltünk már a GSP végrehajtásáról, és az egyik eleme ennek Bangladeshez kötődött, nagy kedvezményezettje Banglades a GSP-nek. Azt hiszem, hogy 66%-a az Európai Unióba érkező importoknak a, a 49 legkevésbé fejlett ország közül Bangladesből érkezik, tehát tényleg kihasználja Banglades ezt az előnyét. Ugyanakkor Ismerjük a Rana Plaza esetét pár évvel ezelőtt, ezt eh, megvizsgáltuk, megvizsgáltuk eh, a textiliparban dolgozók élet és munka körülményeit, és létrehoztuk eh, a fenntarthatósági kompaktot. Megvizsgáljuk itt a kötelezettségvállalásokat a GPS kapcsán Bangladesben nyomon követjük ezt a folyamatot nagyon szorosan. Számos vitánk volt már itt a szabizottságban is erről, de az internet monitoring, az, az a, de a dél-ázsiai eh, INTA eh, monitorozat csoporton belül is, két delegációnk is járt Bangladesben 2016. novemberében. Most itt az ideje annak, hogy eh, ügyrendi kérdés. Én értem azt, hogy most itt vannak körünkben a bangladesi képviselők, és figyelembe véve azt, hogy nem túlságosan sokan vannak itt, lehet, hogy időt szakíthatnánk arra, hogy meghallgassuk az ő véleményüket. Nem, mondja az elnök. Ugyanis hosszú távú parlamenti képviselő tapasztalatom azt mutatja, hogy ha több időt adunk az elején, akkor lehet, hogy nem félkor kezdjük, hanem három kor vagy három órakor, és akkor az egész húzódik csak. Még akkor is, hogyha én mindig nyitott vagyok az ön javaslatai előtt, ebben az esetben most elzárkózom ettől. Nos, időszerű az, hogy felmérjük a helyzetet, ugyanis a megállapodás megújítása előttünk áll, és az ILO szakértők jelentése és már megszületett. Röviden beszélünk tehát a fejleményekről, és arról, hogy mit jelent ez a jövő számára, és ahogy a kollégám is elmondta, itt vannak a vendégek körünkben, Szád Hosszé úr, Banglades nagykövete, üdvözöljük őt, Karen Curtis asszony, az ILO részéről, őt is üdvözöljük, Jenny Holdcraft, aki a, az iparágat képviseli, és Gröning doktor. Üdvözlöm őt is, aki az Amfori részéről érkezett. Most pedig először megadom a szót az ILO képviselőjének 5 percre, hogy számoljon be arról, hogy mi a helyzet Bangladesben. Köszönöm szépen, elnök úr! Megtiszteltetés számunkra az, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy meghívott bennünket ma ide. Az ILO és az Európai Unió nagyon komoly partnerei egymásnak, támogatják ezt a fenntarthatósági kompaktot is, és segítünk a bangladesi kormányban, hogy elérjenek számos célt, beleértve ebbe a munkafelügyelet megerősítését, a e, egészség, biztonság elősegítését a munkáján. Az, hogy az ILO együttműködik a bangladesi kormányjal, az nagyon látható volt abból a szempontból is, hogy technikai jellegű együttműködési program zajlott, és rendszeresen nyomon követjük mindezt felügyeleti mechanizmusok által, amit az is segített, hogy bangladesi kormány a főegyezmények közül hetet alá írt. Szerettem volna tájékoztatni önöket arról, hogy az elmúlt években milyen történések voltak, figyelembe véve a felügyeleti szervek véleményét, és tudjuk, hogy a bangladesi kormány a nemzetközi munkajogi konferencia elé került mert az elmúlt években a standardok alkalmazása miatt, amiatt is, eh, ahogy a gyülekezési jogot, illetve a munka jogi felügyeleti egyezménnyel eh, bánnak. Az elmúlt eh, következtetések, a legutóbbi következtetései a standardokkal foglalkozó bizottságnak az az volt, hogy ajánlásokat tettek a bangladesi kormánynak. A bizottság ismeri ezen kérdések hosszú távú létét, hogy ezeket meg kell oldani, és már korábban is beszéltek ezekről a kérdésekről. Nem volt azonban elegendő előrelépés, és sokkal többet kell lenne tenni főként a alkalmazási standardokkal foglalkozó bizottság főként itt a munka valakire fókuszált, arra is ö, fókuszált, hogy a jogszabályok lehetővé tegyék a ö, azt, hogy létre lehessen hozni szakszervezeteket, illetve kilátásba helyeztek szankciókat, és a bizottság azt kérte a kormánytól, hogy biztosítsák azt, hogy a különböző regisztrációkat megfelelő módon hajtsák végre. A szakértői csoport, amely a tavaly találkozott decemberben, illetve novemberben, felülvizsgálta nem csak ezeket a kérdéseket, hanem azokat a kérdéseket is, amelyek a munkafelületi egyezmény alkalmazásához kötődnek. Ez a jelentés elérhető online formában, két hete már. A szakértői bizottság üdvözölték, üdvözölte azt, hogy voltak olyan javaslatok, amelyekkel a bangladesi kormány hajlandó lett volna a munkatörvénykönyvét módosítani, viszont nagyon fontos az, hogy be lehessen egyeztetni a szakszervezeteket is. Itt csökkenteni kell csökkentették az időt a szakszervezetek bejegyzésére, és a weboldalt is bevezettek ebben a, ebből a szempontból a munka ügyi minisztérium honlapján. Ugyanakkor aggódva figyelték azt, hogy ismételten megfélemlítés, letartóztatás volt a munkavállalók körében, és számos alkalommal a regisztrációt megtagadták. Ha megnézzük a Munkaügyi minisztérium honlapját, azt láthatjuk, hogy azért tagadták meg a bejegyzést, mert a szakszervezetek nem tudták elérni a 30%-os tagsági határt és ezért a szakértői bizottság nem túlságosan lelkesen reagált a kormány azon kérésére, javaslatára, hogy csökkentsék a szakszervezeti regisztráció határát. A 30 százalék továbbra is ez a kötelező, pedig az ILO e több jelentése is azt mondja, hogy 69%-a a vállalatoknak kevesebb, mint 1000 munkavállalóval rendelkezik. Ezért felvetette a bizottság azt, hogy egy kismértékű csökkentés nem fog kihatni a legtöbb vállalatra, és ez akadályozza a szakszolta kialakítását. Üdvözölte a bizottság a kormány erőfeszítését, az exportzónák kialakítását, itt próbálták közelíteni mindezt a egyezményekhez, de továbbra is vannak megoldandó kérdések, különösképpen az, hogy biztos, biztos nem lehessen azt hogy ezek a szervezetek a zónákon kívül is felléphessenek támogatták azt is, hogy felvetették az agályokat a munkafelülettel kapcsolatban, a munka felületi hatóság továbbra is a bangladesi Expozóna hatája alá esnek, és ez nem felel meg annak, hogy itt független felügyelet, független felületi hatóság legyen. Ezzel le is zárom az öt percemet, és megköszönöm a figyelmet, de várom a kérdéseket. Kitűnő, köszönöm szépen ezt az áttekintést, most pedig megadom a szót a szakszervezeti képviselőnek az industri részéről. Az én szakszervezetem az igémetális ennek tagja, tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget arra, hogy szólhatok önökhez. Én a főtitkár helyettes vagyok, és tagja vagyok a bangladesi megállapodás igazgató bizottságának. Számos bangladesi szakszervezetet tömörítünk, ezek közül 15 a textil ruha iparban tevékeny, és amit most elmondok ma, az helyszíni tapasztalatokból származik. El kell mondjam azt, hogy az erőszak, a megfélelmítés a szakszervezeti tagokkal szemben nem változott. Állandóan látunk incidenseket. A legutóbbi incidens február 14-én volt, amikor három ö, szakszervezeti ö, tagunk ö, gyári munkásokkal beszéltek, és, amikor, és el akarták őket vinni, amikor ellenkeztek, akkor megverték őket, tehát semmi nem változott, továbbra is büntető eljárásokat alkalmaznak velük szemben, ez is megfélemlítés szolgálja, bizonyára emlékeznek, hogy milyen fajta vádakat alkalmaztak a 12 hónappal ezelőtti incidens esetén. Ezeket a vádakat nem vonták vissza, még mindig folynak ezek az esetek, voltak más esetek is, amik több mint két évre nyúlnak vissza, kétes vádak alapján tartóztattak le munkásokat, nem volt tárgyalás, hogyha bíróságra kell menniük, akkor elvesztik napi fizetésüket, tehát állandó fellépés van ellenük, megpróbálják befagyasztani azon képességet a szexeltetnek, hogy hogy fellépessenek, bezárják az irodáikat. Ez is a bérek körüli nyugtalanság után következett be, és a helyi hatóság továbbra sem nyitja ezt meg. A szakszervezetek bejegyzéséről már Karen beszélt, annak ellenére, hogy standard eljárásokat vezettek be, még mindig nagyon nehéz a szakszövetek számára az, hogy beegyeztessék magusokat, az a fajta bizonyítási kényszer, amelyet végre kell hajtani, hogy fel kell sorolniuk a neveket, az azonosságukat, a családi kapcsolatokat, ez nagyon aggasztó, és nagyon könnyű megmutatni azt, hogy hibák vannak a listákon. Még akkor is, hogyha egy szakszervezetnek sikerül eh, aláírásokat gyűjteni, és sikerül a 30%-os határt eh, elérniük, amely már önmagában túl sok. Nagyon eh, gyakran a gyárok különböző munkavállalói listákat nyújtanak át, és emiatt azonnal a hatóság vissza is eh, utasítja ezeket. Ez nagyon gyakran előfordul. Úgy gondoljuk, hogy az a környezet, amelyben a szakszervezetek működnek, az nem változott továbbra sincs meg a megfelelő jogos szervezetek létrehozására. A másik gond az az, hogy nincs elegendő előrelépés a textiliparban dolgozók bérezése szempontjából, illetve a biztonságok szempontjából. A, létrehoztak egy bérekkel foglalkozó testületet Bangladesben, ez öt évente csak egyszer találkozik, és a, a textiliparban dolgozók bérezése a lehető legalacsonyabb világ szinte, azt is láthatjuk, hogy a ruházati iparban dolgozókat meghívták eh, ebbe a testületbe, de a szakszervezeteket nem. Amikor a bangladesi megállapodásról beszéltünk, akkor a bangladesi kormány reakciója az volt, hogy ezt nem lehet, nem akarjuk folytatni ezt a megállapodást, sikerült elérnünk azt, hogy egy kicsit már megérték azt, hogy um, ha nem képes a kormányprogram átvenni a megállapodás funkcióját, akkor ennek a megállapodásnak folytatódnia kell, és mi ezeket hat hónap havonta felülvizsgáljuk. Jó lenne, hogyha megállapodás lenne a különböző pártok között, beleértve eh, ebbe a e, szakszervezeteket, a munkaadókat Bangladesben, illetve a kormányt is, hogy milyen fajta kritériumot kell alkalmazni, és e, azt is meg kellene vizsgálni, hogy a kormányprogram elegendő ez. Az ILO úgy véli, hogy a kormányprogramja nem tudja átvenni egyelőre a megállapodást e, teljes mértékben, és ezért folytatni kell ezt a megállapodást, amíg változás nem áll be. Szeretnénk azt is biztosítani, hogy megfelelő kötelémokat alkalmaznak, és megfelelő módon felmérik a helyzetet. Aggódunk a, amiatt is, hogy a kormányprogram hogyan tud közvetíteni azon gyáraknál, amelyek nem részesei a szövetségnek, és mi lesz majd a nyomással, amit a nemzetközi részről kapnak. Tehát aggódunk, úgy véljük, hogy a bangladesi kötelezettségvállalás nem teljesült a fenntarthatóság szempontjából. Azt kérjük, hogy vizsgálják meg ezt a GSP keretében, hogy Bangladesh valóban megfelele ennek. Köszönöm szépen. Gröning úr következik. Egy új van ennek a, ennek eh, a szervezetek I'm from you mit jelent ez. El tudná ezt magyarázni? Németül fogok beszélni, ha ez önöknek megfelel. Itt nem rövidítésről van szó, inkább ez egy neologizmus. Az amfórákra gondoltunk, ezeket az ókorban használták, hogy valamit tároljanak ebben. Tehát egy kicsit egy új nevet találtunk a szervezetünk számára. Több száz tagunk van, és ahogy már hallottuk, megváltoztattuk a, a nevünket, már ismernek bennünket, a fenntarthatósági programjainkról. Banglades nagyon fontos, a szervezetünk tagjai számára. Kína és India után Banglades a legfontosabb ország az össztermék szempontjából. Láthatják, hogy mi a nyílt, de fenntartható kereskedelem mellett vagyunk, és erre koncentrálunk az elmúlt öt évben, azután, hogy bekövetkezett a ranaplázai szörnyű helyzet, számos audit zajlott le, és 70 oktatási intézkedés volt. Specifikusan rátérve a jelentésre három üzenetem lenne. Először is azt láthatjuk, hogy maga a megállapodás sikeres volt szerintünk. Az európai cégek egyetemre együttműködtek a szakszervezetekkel, és azt láthatjuk, hogy az importőrök, a ruházati cégek mindenképpen megfelelnek a felelősségüknek, a megállapodásban résztvevők nagy része már együttesen lép fel. Hogyha 90%-os célt nem is érjük el, akkor is jó erőlépést tettünk előre, főként az épület, illetve a tűzvédelem, tűzvédelem területén, és próbáltuk csökkenteni a kockázatot. Szerintem ez már önmagában elismerésre méltó. Azt is láthattuk, hogy hogy további erőfésre van szükség. A médiában is volt egy eset, amit felvetettek, több milliós szankcióról volt szó. Tehát azt láthatjuk, hogy a bíróság is meg tudja mutatni a fogát, karmait, hogyha erre szükség van. További erőfeszítésekre van tehát szükség, és ezért üdvözöljük ezt, ez már a második pontom, hogy egy új megállapodás lenne. Nagyon fontos az, hogy kiszélesítsük itt a tevékenységet, át kell adni azt, hogy átadjuk a felelősség teljes mértékben a kormánynak, ez nem igazán lenne súlódásmentes, és jó lenne, hogyha a mandátumot is kiszélesítenék, hiszen nincs megfelelő kollektív tárgyalási lehetőség. A szervezetem, illetve a tagjaink többször is a bangladesi kormányhoz fordultak, hogy a munkajogi törvényben ezeket a kérdéseket biztosítsák. Továbbra is kitartunk ezen kérdések mellett, és áprilisban újabb tárgyalási kör lesz ezzel kapcsolatban. A megállapodásban résztvevők száma csökkent, nem csak azért, mert a bangladesiek érdeklődése csökkent a kérdés iránt, hanem azért is, mert bizonyos kérdéseket részletekben nem, részletekben nem tisztáztunk, és a vállalkozások nem tudják, hogy jogilag mondjuk a felújítási munkálatok során, illetve a, a megújítás során hogyan fognak kinézni a jogi részletek. Aztán az is fontos, hogy mindig nagy pénzügyi kockázatba tot vállalnak a vállalatok ezzel. Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy a vállalkozások száma nőni fog, ugye, hogy kifut a határidő májusban, és a 150 aláíró közül, és már meghaladtuk a célt, ami a jelenlegi megállapodást illeti. Harmadrészt a legfontosabb célkitűzés az arról gondoskodni, hogy a bangladesi kormány és a résztvevő vállalkozások saját maguk is ezeket a célokat megvalósítsák és meg vagyunk győződve arról, hogy ezt belülről indulva kell reformokkal megvalósítani. A jogi megvalósítás és az adminisztratív kapacitások erősítése a vállalkozások részéről is, azt gondolom, hogy mindenki egyetért, ez nem, ö, nem egy fenntartható megközelítés. És pont ellenkezőleg, tehát nem visszavonulni kell Bangladesből, akkor is, hogyha lejár ez a megállapodás, hanem azért a társadalmi felelősségünknek megfelelően jelen kell lennünk. Több programunk van, a nők kezébe erőt adni, hatalmat adni, például, és azt gondolom, hogy jó, jó úton jár Banglades, még akkor is, hogyha még nagyon sok tennivaló van, és nagyon sok intézkedésre van szükség, és örülünk annak, hogy a, az Európai Unió a Parlament és a a bizottság szívén viseli Bar- Banglades sorsát, és örülünk, hogy egy ilyen komoly partnerek vagyunk. Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a bangladesi nagykövet úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy részt vettek ezen az eszmecserén a bangladesi fenntarthatósági paktummal kapcsolatban. A paktumról beszélve nem szabad elfelejtenünk azt a tényt, hogy nagyon komoly válságon megy keresztül Banglades, amelyet szomszédunktól szenvedünk el, ahonnan a rahangi menekültek érkeznek, és korlátozott erőforrásainkkal körülbelül egy millió menekült ellátását oldottuk meg. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hölgyeim és uraim, amikor arról beszélünk, hogy hogyan áll a fenntarthatósági paktum megvalósítása. Banglades nagyon hálás azért a támogatásért, amelyet a paktum partnerei adnak, a gyáraknak, azért, hogy a gyárak biztonságosabbak legyenek, de most a, a paktum indulásakor a, óta a gyárak nagyon komoly, szigorú ellenőrzésen, auditokon estek át, és nagyon komoly munkát végeztünk, hogy kijavítsuk azokat a hibákat, amelyeket az exportőrök felsoroltak. Ez hatalmas munka volt. És sikeres munka volt Bangladesnek, nem csak biztonságos textilgyárai, ruhagyárai vannak, hanem a legmodernebb, zöld és környezetvédelmi szempontokból megfelelő készruhagyárai vannak a világon. Rengeteget fektettünk be ezen a területen, és nagyon értékeljük a nemzetközi közösség, nagyon értékelő nemzetközi szeles közösség, hogy a textiliparban, illetve a készruhaiparban a biztonság megerősödött. Erre komoly összegeket költöttünk. Elnök úr, az előttem szólók mind említették a háromoldalú tanácsot, ebbe erre nem térnék ki, de ha nem tértem ki felvetett dolgokra, akkor kérem engedjenem meg, hogy kicsit a szokásosnál hosszabban beszéljek. Megpróbálom rövidre fogni az észrevételemet, amennyire csak lehet. Szeretnék gratulálni és megköszönni a szakszervezeteknek és a megállapodás képviselő feleinek, azért a szerepért, amit játszottak a levonyolított auditokkal kapcsolatban. Ezeket mind figyelembe vettük. Az ajánló nagyon dicséretes munkát végze, végez Bangladesben, ahol az emberek jóléte az egyik legnagy, legfontosabb prioritás a kormány számára, amelybe bevonja a kormány a szociális partnereket és a az érintett szereplőket és a háromoldalú bizottságot, és figyelembe veszi az ajánló ajánlásait, amikor eljár. Éppen ezért a munka ügyi törvényünket is módosítjuk ezen ajánlásoknak megfelelően. Ennek szellemében a szakszervezetek és a munkaadók ültek le tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. Itt mind a három félnek eltérő nézetei voltak és javaslatai, hogy hogyan lehet a dolgokat leginkább a munkavállalók javára fordítani, és így elősegítve az ország boldogulását. A paktum alájása óta a bangladesi kormány, illetve a foglalkoztatási miniszt- és munkaügyi minisztérium nagyon fontos lépéseket és intézkedéseket tett. Hadd adjak néhány példát erre. A legfrissebb példa a szabvány eljárás, szabványműveleti eljárás, amit említettek az előttem szólók. Az, hogy nyilvánosságra hozzuk és hozzáférhetővé tesszük a szakszervezet ellenes diszkriminációval kapcsolatos ügyeket, átláthatóvá tesszük ezeket az eseteket. És növeljük a humán erőforrásra fordítható forrásokat, illetve költségvetési forrásokat. Ezen kívül elfogadtuk a bangladesi, hozzáigazítottuk a bangladesi munkaügyi törvényt az ILO ajánlásaihoz, amelyeket nem sokára el fog fogadni a parlament. Értjük, látjuk, hogy eltérőek látjuk, bizony, látunk bizonyos dolgokat, azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az alapja a szakszervezetek létrehozásának a gyárakban. De szorosan együttműködünk a partnereinkkel, és hadd zárjam hozzászólásomat azzal, hogy az az együttműködés, ami a fenntarthatósági paktum aláírása óta ö, folyt, fontos, értékes, építsünk erre, építsük erre a jövendő ö, sikereit. Köszönöm szépen, ö, nagykövet úr, és szeretnék most köszönteni a Science Pro részéről diákokat, akik ott ülnek hátul. Ö, üdvözlöm Önöket, mondja az elnök úr. És akkor most megadom a szót Karim úrnak, a jelentéstevőnknek. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. De ahogy tudják a kollégák, nemrégiben tértem vissza a Türkisz héten, a múlt héten, hiszen a Monitoring Bizottság ennek a szakbizottságnak, az albizottságának elnökeként tértem vissza. Nos, meglehetősen sok minden dolgot írtam én itt föl. Nem fogom ezt felolvasni mint, hiszen sok minden elhangzott már, és szeretném a vendégeinknek megköszönni a hozzászólásukat. De van, van egy néhány dolog, amire szeretnék kitérni a múlt heti találkozók közül hiszen ezek nem elég frissek, és elég, valószínűleg elég pontosak és ö, ö, naprakészek. A szakszervezettel, szakszervezetek regisztrációval kapcsolatban ugye itt a százalékokról még meg kell egyezni, ezekben a különleges övezetekben, a, az export ösztönzési övezetekben. És a foglalkoztatási kérdések egy, kicsivel sem lettek világosabbak, és már mindig látjuk ugyanazokat az érveket, amiket előadunk Bangladesben, és akkor ugyanazt halljuk, mint két évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag egy helyben topogunk, semmit sem haladtunk ezekben a ö, tárgyalásokban. Köszönöm szépen az nagykövet hozzászólását, de emlékszem, hogy két évvel ezelőtt is azt hallottuk, hogy több felügyelőre van szükség ahhoz, fel, több felügyelőt kell felvenni ahhoz, hogy ezeket az új rendelkezéseket végre tudjuk hajtani. És aztán két évvel később megint azt halljuk, hogy több felügyelőre van szükség. Tehát itt alapvetően szükség van arra, hogy nem csak elkötelezzük magunkat bizonyos dolgok mellett, hanem hogy abszolváljuk is ezt a haladást, fel is tudjuk ezt mutatni. Vannak még elfogadásra váló jogszabályok, amikre várunk, és említeném a nemrégiben történt fejleményt, ami külön terhet ró a bangladesi kormányra és a bangladesi népre a rohingya válság kapcsán, hiszen elképesztő méreteket öltött ez a válság, viszonylag rövid idő alatt. Tehát meg vagyok győződve arról, hogy meg kell próbálnunk kereskedelmi mozgásteret biztosítani Bangladesnek, hogy ezáltal nyújtsunk nekik segítséget, hogy meg tudjon birkózni az ország ezzel a helyzettel. Az, hogy ezt hogy csináljuk, fogalmam sincs, hiszen vannak itt nagyon ö, tapasztalt kollégák itt a teremben, biztos van ötletük, és szívesen ö, meghallgatom ezeket. Az egyik alapvető kérdés, ami állandóan visszatérőnek tűnik, mind az a preferenciális rendszert illetően, az a, az, hogy ez egyrészt ez egy kívánalom a bangladesi előállítók által, hogy ők elérjék, szeretnék elérni azokat a standardokat, amiket tőlük elvárnak, és a mi oldalunkról, hogy ez meg is történjön. De van nehezíti bizonyos nyomás is, olyan értelemben, hogy mennyire tudnak a már kapott rendelésekben árat emelni. És akkor ez ugye megmutatták nekem, hogy a vásárlók hogyan tudnak teljesen minimális egy adott termék esetében ö, alapárakat megmutatni, és hogy mennyire, hogy mennyit tudnak ezen, mennyi a mozgástér az árban, és hajlandóak ezért fizetni, de ez nem fedi le azt a marg, marzsot, amivel teljesíteni tudják azokat a standardokat, amelyeket hát a biztonság érdekében mi elvárnánk. Tehát ez az aránytalanság és egyensúlytalanság, ami itt létrejött, ez, ez önmagában kezd fenntarthatatlanná válni, és ez nyomást gyakorol, főleg akkor, amikor uh, munkaügyi foglalkoztatása kapcsolatos, illetve uh, bérezése kapcsolatos kérdésekről beszélünk. És elnök úr, uh, nekünk magunknak is meg kell válaszolnunk ezt a kérdést a, a, az állampolgároknak, hiszen az emberek most már tudnak ezekről a dolgokról, ezek felvetődnek, nem csak azok a dolgok, amiket megvásárolnak, hanem a válaszot képviselőkünk keresztül is. Hiszen ha megkérdezzük, hogy mi az ára, akkor tudni kell, hogy ezt hogy, ö, hogy állították elő, ki állította elő, milyen ö, árat fizetnek a munkavállalóknak, milyen körülmények között állítják elő a munkások ezeket. Tehát ezt a kört meg kell futni, és a bizottságnak ma tettem föl konkrétan ezt a kérdést, hogy mit vagyunk hajlandóak és képesek tenni ezzel kapcsolatban, és ezt a kérdést elutalták, elkerülték, de ezt nem lehet sokáig halogatni. Látom, hogy elnök úr már megelemeli a kalapácsát, hogy leüsse az időmet, de ezt én szeretném megkerülni, úgyhogy inkább abba hagyom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És akkor most megadnám a szót kollégáimnak, a kollégáknak, de van egy nagyon világos elnöki üzenet, tessék rövidre fogni, hogyha van kérdés a bizottság vagy a szakértők felé, akkor kérem ezt jelezzék egyértelműen, hogy kitől szeretnének kérdezni. Ágnes, öné először a szó. Nos, rövidre fogom, és nekem is sok minden van fölírva, mint a kollégáknak, de azt gondolom, hogy a helyzet teljesen világos, az elhangzottakból. Tehát nem kell felidézni a, a múltat. Bár teljesen világos, hogy a nemzetközi közösség a bangladesi kormánytól azt kérte, hogy egy világos és időzített kötelezettségeket vállaljon és hajtson végre az egészséggel, illetve biztonsággal kapcsolatban látjuk az előrelépéseket, köszönhetően a szakszervezetek felől érkező nyomásnak is, illetve a gyártóknak köszönhetően is, de teljesen világos elkötelezettség get látunk az ILO szabályozás, illetve a törvények szempontjából. Az önnök jelentései itt a szakbizottságban, és leírva is teljesen világosan kiderül belőlük, hogy a négy elkötelezettség, ugye a munkaügyi reform, a szabad egyesülés, az export ösztönzési zónák, illetve a szakszervezeti regisztráció, illetve a szakszervezet ellenes diszkrimináció megszüntetésével, megszüntetésével kapcsolatban semmilyen erőlépés nem történt. A legfontosabb dolgok, bár ugye a kérdés, hogy ez a pénz elége egy tisztességes megélhetéshez, hogy mennyit vagyunk hajlandó bizonyos termékekért fizetni, a kérdésem a bizottsághoz szól tehát, hiszen korábban azt mond, korábban két különböző ö, határidőt szabtunk. Először azt mondtuk, hogy ezeket a munkajogi szabályokat 2017 májusáig kell ö, elfogadni, aztán ezt kiterjesztettük 2017 augusztusáig. És most arról beszélünk, hogy február, aztán akkor itt van ez az ILO jelentés, ami ben nagyon bízunk, nagy reménységet táplálunk iránta, és oda akarok kiukadni, hogy mielőtt, sőt, még mielőtt egy adott határidő lejár arra, hogy törvényi változásokat eszközöljünk, és ezt komolyan kell venni, akkor egy hivatalos vizsgálatot indítsunk, abban a kérdésben, hogy a bangladesi kormány megérdemli-e a textiliparban ezt a preferenciális bánásmódot. Nem azért, mert el akarnánk venni tőlük ezt a státuszt, hanem azért, mert azt szeretnénk látni, hogy a kötelezettségvállásaikat komolyan veszik, és a határidőket is komolyan veszik. Köszönöm szépen. Valóban, mondja az elnök úr, köszönöm szépen, Nola. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A végrehajtási jelentés annak fényében, amit a civil szervezetektől kaptunk információt, elég nagy eltérés van a paktumban foglaltakhoz képest. Arra akarok kiukadni, hogy a szakszervezeti jogokkal kapcsolatban Erről már sokat beszéltünk. És fontos ILO egyezményeknek kellene itt megfelelni. És ahhoz, hogy új kezdeményezéseknek adjunk lendületet, eljut az idő arra, megérhet az idő arra, hogy megnézzük, hogyan viselkednek a cégek, és ezt használjuk kiindulási alapként. Ez nem csak arról szól, hogy milyen tevékenységek folynak, hanem hogy felelősséget vállaljanak a cselekedeteikért. Ha megnézzük az értékláncot a, a Bangladesból érkező termékek esetén, tehát ugye meg kell, arról te, gondoskodni kell, hogy ezeknek a kívánalmaknak a gyárak megfelelnek, a gyártók megfelelnek, de úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem történik meg. Az, hogy törvényeket fogadunk el, hogy a cégek, akik kiszerveznek tevékenységeket Bangladesbe, hogy ez világos legyen ez a felelősség, különben nincs semmi értelme annak, hogyha megszegik a szabályokat, akkor igenis kellenek szankciók. A harmadik pillér, a, ahogy eddig értelmeztük, elég sok szankciót tartalmaz a, az épületek biztonságával kapcsolatban eredmények vannak, ezt mindenki észrevételezte, de, de tisztességtelen kör, körülmények között dolgoznak a textiliparban, és ez már emberi jogi kérdéseket is felvet. Szükség van arra, hogy a parlament igenis fellépjen a bizottság felé komolyan, különösen a textil területek kapcsolatban tavaly áprilisban elfogadott jelentése kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hallottuk ma azt, hogy a lépések és intézkedések nem elégségesek, és engem az érdekelne, hogy ha nem tartják be a szabályokat és előírásokat, akkor hogy van az, hogy hogy értette azt, hogy a nagykövet, tehát milyen védségek ezek, szabásértések, azok, amelyeket, és hogy milyen ö, eljárások vannak ilyen esetén. Agnes ö, javaslatát szeretném ö, én is csatlakozni, hiszen a bizottságnak meg kellene vizsgálnia hivatalosan, hogy hogyan néz ki a helyzet, és hogy megtarthatja-e Banglades ebben a ö, preferenciális rendszerben a helyét, és hogy tulajdonképpen mit tervez a bizottság ebben a kérdésben, ez lenne az én kérdésem. Köszönöm szépen, Dartmouth úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy az itt az a kontextus áll, hogy Banglades nem olyan ország, amely természet ti kincsekben gazdag lenne, és azt gondolom, hogy ezzel egyet fog érteni a, a nagykövet úr is. És ennek fényében a bangladesi textilipar egy sikertörténet. Két dolgot, két statisztikát szeretnék említeni, hogy 4 millió embert, 4 millió embert alkalmaz, és ennek 55 százaléka azt mondják, hogy nők, most már nem vagyok benne biztos, hogy ezen mit is kell érteni manapság, de ö, minden esetre, tehát azt mondom, hogy ez egy sikertörténet, komoly sikertörténet. Két, a szakszervezet két képviselője kapott szót elég hosszan, és van a balközép pártok részéről akik szintén szót kérnek, de szeretnék rámutatni arra, hogy Németországban, a börtönökben sokkal kevesebb arányban képviseltetik magukat a szakszervezetek. Hallottam, hogy észak-amerikai akcentusa van az elsőként felszóló hölgynek, itt pedig a 8%-ánál kevesebb, Amerikánál keve, kevesebb, mint 8% a munkavállalóknak szakszervezeti tag. Tehát arra szeretnék rámutatni, kedves kollégák, hogy nézzék, ez az ország, Baglades, rengeteg eleve adott problémával küzd. Ott van például az éghajlata. És nem egy különösebben gazdag ország. Ez az iparág egy hihetetlen sikertörténet az elmúlt 25 évben, és olyan helyzetbe hozott embereket, és a közvetlen alkalmazott embereknek az 55%-a nő. Tehát én azt mondom, hogy kedves kollégák, nagyon óvatosak legyünk, hogy olyasmit, fo- olyan szabályzást fogadjunk el, ami ö, ártalmas lehet az itt dolgo, ezen imparákban dolgozók számára. Elnök, na hát ez nagyon ö, érdekes lenne tudni arról, hogy milyen kereskedelmi megállapodás van Nagy-Britannia és ö, a szakszervezetek között Bangladesben, a Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, Dartmans úrnak szeretném elmondani, hogy nem eh, jó az, hogyha ha nem szólítja fel a kollégákat arra, hogy itt beszéljenek. Nem, nem az én ügyem, ez az ön dolga, de mindegy. Uh, Igazából én a bizottságtól szeretném megkérdezni azt, hogy reagáljon az ILO szakértői bizottságának jelentésére Bangladessel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok az ő véleményünkre, ugyanis a jelentés azt mondta, hogy Bangladesben semmilyen erőlépés nem történt a szakszervezetekkel szembeni erőszak kapcsán, megtagadják a szakszervezetek regisztrációját, megfenyegetik a munkavállalókat, és a bangladesi munkatörvénykönyvét sem módosították még. Szeretném, hogyha erre reagálna a bizottság, és támogatom azt eh, a javaslatot és legyen egy vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy miért nincsen előrelépés. I guess all the questions are directed. Köszönöm szépen. Hát úgy látom, hogy a kérdések mindegyik a bizottság két képviselője fel, a Digitrade Bacsuk úr felé, illetve a külügyi szolgálat fezé, felé irányul. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy szót adott nekünk, és valóban a bizottsághoz szólt a legtöbb kérdést. Ahogy bizonyára tudják, Bangladessel már jó néhány éve kapcsolatban állunk, és a bangladesi hatóságokat arra próbáltuk rászorítani, hogy kézzelfogható eredményt érjenek el a foglalkoztatási munkaügyi helyzettel kapcsolatban. Tehát egy partnerségi kapcsolatot képzeltünk el, és nem szankciókat képzeltünk el, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy olyan országgal dolgozunk, amelye, amelyet legkevésbé fejlett gazdaságként soroltak be. A nemzetközi közösség egyetért abban, hogy ezt támogatni kell ezt az országot és gazdaságot, hiszen rendkívül sérülékeny a gazdaság és az ország. Tehát elkötelezettség és partnerségi viszony kialakítása egy sérülékeny országgal. A paktumnak a célja is az volt, hogy egyfajta szövetséget hozzunk létre, hasonló országokkal és az ilo és ennek a más, hiszen ennek a másik része az, hogy támogatást nyújtsunk, és tiszteletben tartsunk a munkaügyi területen a nemzetközi jogot. Tehát mindig együttműködünk az ilo és az ILO alá, ajánlásainak biztosítunk elsőbséget az ő állásfoglalásainak, abban a tekintetben, hogy hogyan tartják tiszteletben a munka, foglalkoztatási és munkaügyi jogokat, illetve a felügyeleti mechanizmusok tekintetében. De azért aggódunk, minden esetre nagyon aggódunk, és megnyugtatnám Karim urat, hogy sokszor halljuk ugyanezeket a válaszokat mi is a bangladesi hatóságoktól, és a válaszok nem változtak túlságosan az elmúlt pár évben, tehát igenis aggódunk itt mi a bizottságnál, de úgy gondoljuk, hogy van egy nyitott párbeszéd, és mi a párbeszéd útján kívánunk tovább haladni a jövőben is, hiszen hogyha hogyha egyfajta szankcionálási, keménykezes megközelítés felé megyünk el, akkor meg kell nézni, hogy ki fogja ezt megszenvedni de természetesen ez is része a rendelkezésünkre álló eszköztárnak. Hiszen azt tudnunk kell, hogy az a preferenciális rendszernek a kedvezményezetje, Banglades is ideértve, tudja azt, hogy nincsen rendszer szintű értékelés a munkaügyi kérdésekben, tehát a felelősség azért ott van az eszközeink tekintetében, de ezt mi azért úgy szeretnénk használni, mint egyfajta utolsó utáni eszközt, és nem pedig elsőként ehhez nyúlni. Tehát az ILO jelentésből ugye hallottuk a képviselőtől, eh, Karen asszonytól, hogy a szakértő bizottság érdeklődéssel érdekes fejleményeket állapított meg, tehát a kép azért eléggé vegyes még nem kaptunk olyan jelzést, hogy gyorsan kellene lépnünk, és büntetnünk kellene ezt az országot. Mi azt a jelzést kaptuk, hogy ö, valamiféle mozgásteret kellene adni a bangladesi hatóságoknak arra, hogy tovább tudjanak haladni, lépni a már megkezdett reformokkal. Köszönöm szépen. És egy elnök úr, egy utolsó dolog, elnök úr, a hozzászólásomban, hogy mi várható a jövőben. Hát március közepén Dakában 3 plusz 5-ös ülésre fog kerül, sor kerülni, és itt a szakértők ajánlásairól lesz szó, és az év során később az OECD partnerekkel fogunk leülni, és a beszerzési gyakorlatokról fogunk szót ejteni a bangladesi gyártók körében. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A külügyi bizottság részéről hadd mondjam el, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, amit a bizottság elmondott, mármint ami a párbeszédet illeti, ez folyamatos, és Folyamatosan arra ösztönözzük az országot, hogy a kötelezettségvállalásoknak tegyünk eleget. Igen, egy különleges kontextusban dolgozunk ezzel az országgal, hiszen a rohingya válság miatt hihetetlen mértékű, illetve számú menekültel kell megbirkóznia ennek az országnak, szeretnénk emlékeztetni önöket arra, hogy folyamatosan támogatjuk Banglades politikai, illetve pénzügyi szempontból a Myanmarból érkező menekültek témájában az Európai Unió az egyik legnagyobb donor, és továbbra is vizsgálja a további pénzügyi támogatás lehetőségét. Emellett konkrét politikai kontextusban azt látjuk, hogy a választásokat készítik elő ezt is szoros figyelemmel követjük majd a következő hónapokban, illetve folyamatosan párbeszédet folytatunk az emberi jogok, illetve jó kormányzás témájában, és erre, erre is kitérünk majd tavasszal Dakarban. Emberi jogi kérdésekben, szabadságjogi kérdésekben, jogállamisági kérdésekben, illetve alapvető elvárások tekintetében tárgyalunk az országgal a paktum, illetve az ILO jelentése keretében. Ezen kívül az EBA monitoring missziókat kíván küldeni ebbe az országba, tehát nagy figyelemmel és érdeklődéssel követjük a fejleményeket. Elnök, bizottsághoz fordulok, Banglades 2021-re GSP plusz státusz szeretném megkapni. És természetesen 27-ben pedig a nemzetközi egyezményeket kell ratifikálni, illetve megvalósítani. Ön szerint ez egy valóságszerű, reális elképzelés? Válasz, megvizsgáltuk a kérdést, 2021 azért az nagyon optimista. Először is az ENSZ mechanizmushoz döntést, arra vonatkozóan, hogy egy ország LCD ország el vagy sem, és kilenc éves időtartamot határoz meg. Csak ezután bizonyos kritériumok alapján kerülhet ki az LCD státuszból. Tehát meglátjuk, hogy mi történik majd a jövő évben. Feltételezzük, hogy Banglades már nem lesz LDC ország, tehát egy 9 éves folyamatról van szó, mielőtt az egész életbe lép. Of, um, discussions, acceptance, Bangladesh has to accept. Bangladesh nek el kell fogadnia ezt a fokozatos kilépést, az egész közösségnek el kell fogadnia ezt a változást, illetve eleget kell annak tennie. Nem gyors lépésekről van szó, de majd meglátjuk, hogy az új GSP eh, rendelet milyen formát ölt majd, illetve az biztos, hogy az egyezmények tiszteletben tartása előfeltétel lesz. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nincs több kérdés, illetve nem kaptak kérdést a szakértők sem. Úgyhogy köszönöm szépen. Ha csak nincs valakinek égető megjegyzése, akkor köszönetet mondok ezért a vitáért, és visszadom a szót Kárhány úrnak, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen. Zárásképpen a kiinduló pontra térnék vissza, azaz minden vendégünknek köszönetet mondok, nagyon szépen köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek, nagyra értékeljük azt, hogy eljöttek ide hozzánk, és bizonyítékokkal gazdagították a vitát. Senkit nem szeretnék úgy kiengedni a parlamentből, hogy azt gondolná, hogy nem volt hasznos az itt léte, tehát minden képviselő nevében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljöttek. Zárásképpen pedig a bizottság megjegyzésére utalnék. Egy rendkívül érzékeny kérdésről van szó. 2021 nagyon is ambiciózus, már ami arra vonatkozik, hogy Banglades kilépjen az LDC státuszból, Szerintem egy olyan helyzetben vagyunk, amely során elképzelhető, hogy a kormány sarokba manőverezte magát, ambíciókat fogalmazott meg, de nem biztos, hogy minden elérhető. A bizottságnak igaza van, egy közös munkaprogramot kell létrehozni, köztünk, illetve a bangladesi kormány, valamint az ENSZ között elképzelhető, hogy 2021-hez elérve az ENSZ úgy gondolja majd, hogy bizonyos nyilatkozatokat tehet, de az biztos, hogy nem lesz a folyamatnak ez a végpontja. Együtt kell működnünk Bangladessel majd éveken keresztül, 6-7 éven keresztül, mielőtt még lezárhatjuk ezt a folyamatot. Az biztos, hogy nagyon sok minden forog kockán. Banglades föntartja a GSP rendszeren belül az európai piachoz való hozzáférést, és aztán lesz egy átmeneti fázis, együttműködik majd az ensz és ennek a két folyamatnak párhuzamosan kell történnie. Szerintem ez megvalósítható, de az biztos, hogy tájékoztatást kell nyújtani Banglades lakosságának arról, hogy mi fog történni és hogyan, hogyan történik az átmeneti időszak, illetve a lezáró időszak. Ez pedig egy kicsit nehéz helyzetbe hoz bennünket, persze természetesen ki lehet ebből lábalni. Természetesen emellett 2019-ben nálunk is új dinamika indul be a választásokkal, illetve az is elképzelhető, hogy 2024 előtt nem lép át Banglades a közepes jövedelmi országok csoportjába. Tehát meglátjuk majd, hogy mi lesz 2024-ben itt az Európai Parlamentben. Óriási a dinamika, változik a cél, pont, változik az elképzelés lényege. Nagyon fontos az, hogy 2019 előtt egy megfelelő keretet hozzunk létre. Bangladessel megfelelő prioritásokat szögezzünk le, de nagyon sok veszélyt látok, illetve nagyon sok csapdát, már ami a megvalósítást, a teljesítést illeti a bangladesi oldalon. Nos, ennyit mondhatok jelenleg. Az biztos, hogy komoly párbeszédre van szükség a két Banglades, illetve az Európai Unió között. Elnök, igen, ez így van. Valóban követnünk kell majd ezt a témát, és 2009, 2019-ig a választásokig megfelelő keretet kell kialakítani. Köszönöm szépen még egyszer a szakértőknek, hogy eljöttek hozzánk, tájékoztattak bennünket, és kérem, amennyiben úgy gondolják, hogy erre szükség van, vegyék föl velünk a kapcsolatot. Köszönöm szépen! Most pedig a 21-es napi rendi pont következik. Ez is egy rendkívül fontos kereskedelmi kérdés. És Winkler úr itt is van, remek. Kína kereskedelmi kapcsolatok a téma, és bizony vannak itt égető kérdések Kína kapcsán. A Made in China 2025-ös stratégia, amely 10 prioritást tartalmaz, stratégiai beruházás Európában, aztán a dömping, ezek vannak terítéken, úgy, hogy nagyon sok égető, izgalmas kérdés vár ránk. Kérem, mondja az elnök, Dartmouth úr, kérem szépen csendesen engedje útjára vendégeket. Mr. Dartmouth, be quiet, please. Um, the parliament is giving an overall statement on the relations with China. A parlament egy nyilatkozatot ad ki a kínai kapcsolatok témájában. A politikai rész az AFET-re tartozik, a kereskedelmi rész pedig az Intára, a jelentéstevünk pedig nem más, mint Julius Winkler. Neki, is, neki meg is adom a szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt kollégák, ahogyan önök is tudják, Kína a második legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, az Egyesült Államok után, és az EU Kína legnagyobb kereskedelmi partnere, a legnagyobb export piacunk, több mint egy milliárdos a forgalmunk Kínával, napi szinten. Természetesen nem szeretném újra és újra rágni a tényeket, tudom, hogy ezzel mindenki tisztában van, mégis fontos, hogy kontextusba helyezzük a témát. Amikor az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról beszélünk, akkor ezeket fontos észben tartani. Az elnök a Kommunista Párt 19. kongresszusán egy jelentést adott ki, és itt egy új korszakról beszélt. Internal audience, but it had all... Természetesen belső hallgatóságnak szánta az üzenetét, de ez kifelé is nagyon fontos üzenet. Azt mondta, hogy az értékláncban előre fog lépni Kína, aztán a liberalizáció a célja, illetve a piacnyitás, valamint a szolgáltatási szektor megnyitása, a külföldi beruházások, harmadsorban pedig a túlkapacitást próbálja visszaszorítani, és egy dinamikus egyensúlyt kialakítani a kereslet és a kínálat között. negyedsorban, hangsúlyozta a multilaterális kereskedelmi rendszerek támogatását, és azt mondta, hogy Kína a környezet jó barátja lesz, illetve az éghajlatváltozás elleni harcban is partner. Nos, nézzük. Mit is tartalmaz ez az üzenet? Egy új Kína körvonalazódik, egy asszertívabb külkapcsolataiban, illetve kereskedelmi kapcsolataiban, és a kereskedelem lesz az egyik fő motor. Korábban hallottunk már ígéreteket a kínai piac megnyitásáról, sajnos az üzleti szféra az ellenkezőről számol be. Aztán ígéretet tett már a túlkapacitás visszaszorítására, mégis alacsony árakkal elárasztják a piacainkat. Aztán ott a WTO nem tartják tiszteletben a szabályokat. Úgyhogy még mindig a próba várat magára, hogy valóban kiegyensúlyozott partnerünk lesz-e. A legnagyobb növekvő exportpiacról beszélünk, illetve ezt, ezt kívánta Kína elérni Európával, de sajnos itt sem látunk bővülést. Ami a kereskedelmet illeti, eh, deficittel kell számolnunk a Kína javára, és hasonló a helyzet a szolgáltatások területén. Ami pedig a közvetlen befektetéseket illeti, ezek csökkentek, azonban a Kína irányába, azonban az Európai Unió irányába az exponenciális növekedést mutat. Úgyhogy még mindig hiányzik a megfelelő jogi keret a bilaterális kapcsolatokhoz. 2013-ban indítottunk útjára tárgyalásokat, de az előrelépés szerény. A földrajzi meghatározások területén volt némi előrelépés, van, megszületett az úgynevezett konnektivitási platform, illetve dolgozunk a beruházások fellendítésén, a stratégiai beruházások területén is, azonban ezeken a területeken kismértékű az előrelépés. Nem elfogadható az átláthatóság, illetve a fenntarthatósági standardoknak sem felel meg. Most pedig ki kell alakítani a jövő kereskedelmi kapcsolatait az EU és Kína között. Az AFET-tel együttműködünk a 44-es szabály értelmében, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Parlament az összes külpolitikai aspektust egyetlen egy állásfoglalásban önt majd formában, Ahogyan az elnök ezt elmondta, az Intelhoz tartozik a kereskedelem, illetve a beruházás, hiszen ez a mi hatáskörünk, mi kompetenciánk. Egy-két gondolattal gazdagítanám a vitát. Szerintem erős partnerségre van szükség, illetve valós kölcsönösségre a beruházás és kereskedelmi kapcsolatok terén. Ezen kívül szükség van a koordinációra, és meg kell hallgatnunk az Európai Uniós vállalkozásokat, akik Kínában működnek. Látjuk, hogy a protekcionizmus keretében egyre nagyobb a konfrontáció Kína részéről. Az Európai Unió kell, hogy adja azt a hangot, amely együttműködő stratégiai hozzáállást biztosít, anélkül, hogy veszélybe sorolná az Európai Unió gazdasági érdeké, érdekeit, alapelveit, a régiók és tagállamok érdekeit. Az 54-es szabály keretében vitatjuk meg ezt a kérdést. Itt az Intában a kulcsfontosságú stratégiai partnerrel való együttműködésről beszélünk, és nagyon jól tudjuk, hogy ez nem csak gazdasági és beruházási kapcsolatokat érint. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniós tárgyalók, diplomaták, külügyi szolgálati tisztviselők összefogott és koordinált üzeneteket küldjenek a kínai partnereknek. És természetesen utalhatunk arra is, hogy Kínának tiszteletben kell tartania a globális körülményeket, és tiszteletben kell tartani a kötelezettségvállalásokat. Például beszélünk az új beruházási screeningről, a különböző tagállamokkal és intézményekkel tárgyalunk. Véleményem szerint ezzel reagálunk a változó globális realitásra. Ez országsemleges, és nem helyez semmelyik, nem helyezi semmelyik globális partnert előtérbe. Várom az affettel való közös munkát, illetve itt az Intában az árnyékjelentéstevőkkel való közös munkát. Meg kell hallgatnunk a szakértőket, az érintett feleket, és természetesen mélyrehatóban meg kell értenünk a kínai partnerek véleményét. Ehhez nagy mértékben hozzájárul majd a májusban esedékes kínai látogatásunk is. Várom a véleményhez kialakuló hozzászólásokat, és nagyon remélem, hogy egy kiegyensúlyozott jó vélemény születik majd. Az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünkről van szó, amely nagymértékben meghatározza a világképet, illetve az Európai Unió jövőjét. Um... Köszönöm szépen, az árnyék jelentéstevő Emma McClarken következik. Elnézést mondja az elnök. Hát, nem tudom, nem volt itt semmi felírva. Igen, elnézést, én Alessiát helyettesítem, helyette beszélek. A van 170 eh, milliárd euróra rúgott a forgalom Kínával. Kína főbefektető lehet Európában, továbbra is növekszik eh, ez. A tárgyalások a befektetési eh, keretre 2013 óta megakadtak. A több éves keretből Kína a aláássa a WTO működését azáltal, hogy nem veszi figyelembe azokat a kötelezettségeket, hogy liberalizálni kell a kínai, polit, a kínai piacot, és akadályozza a több oldalú tárgyalásokat. Politikai szempontból figyelembe kell vennünk azt, hogy Kínának mekkora befolyása van az EU tagállamokra, illetve a szomszédos országokra, geopolitikailag irányított befektetéseket hajtanak végre, amit a kormány eszközöl, ezzel aláásva Európa egységességét. Gondolni kell arra, hogy Görögország milyen másfajta hozzáállást a Kínával szemben, miután a kínaiak fő infrastruktúrákat szereztek meg. Kína nagy befolyást gyakorol Görögországra, mindig emlékszem még arra, hogy a görög kormány hogyan blokkolt egy EU hozzászólást, amelyel az ENSZ előtt Kína emberi jogi hozzáállását kritizálták. Görögország mindenképpen támogatja az ITS um, rendszert. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet tükrözni kell. A tartalommal kapcsolatban kérném, hogy a következőket vegyék figyelembe. Először is gyorsan el kell fogadni azt a javaslatot, hogy létre kell hozni egy screening mechanizmust a külföldi befektetők esetében. Ezen kívül a tanácsot fel kell szólítani arra, hogy vegye fel a kapcsolatokat a nemzetközi eh, közbeszerzésről. Harmadsorban Kína is hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos az, hogy le lehessen zárni a befektetési megállapodást, mielőtt még a Taiwan-Hongkong forduló bekövetkezne, és megfelelő játéteret kell adni az európai befektetők számára és. and Hong Kong's governments. Um, Alessia is Alessia várja az együttműködést a jelentéstevővel, hogy egyértelmű és erős álláspontot tudjunk létrehozni. Most következik Emma. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A Kína-európai kereskedelmi kapcsolata a legfontosabb elhal, elhangzott az, hogy mennyire rúg a kereskedelem forgalma. Egyértelmű az, hogy még hogyha nincs is igazi kereskedelmi megállapodás az EU és a Kína közötti árucsere eléggé magas, és eh, emiatt valóban szükség lenne majd egyszer egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra, de most a jelenlegi tárgyalásokra kell koncentrálni a befektetési megállapodásról. Ez egyfajta platform lehetne ahhoz, hogy a fő különbözőségeket, hiányosságokat orvosoljuk úgy, mint a nem kiegyensúlyozott befektetési környezet, illetve az, hogy milyen gondokkal küzdenek az EU befektetők Kínában. Az EU-Kína közötti eh, kereskedelmi mindig alacsonyabb, mint az USA-val ott mindenképpen itt eh, erre is fókuszálni kell majd a befektetési egyezményben. Reméljük, hogy a befektetési megállapodással intenzívebbé tudjuk tenni a piac liberalizációt, és beszéltünk majd a szabályozói környezetről, a diszkrimináció ellenesség elvéről általános elvként, illetve különböző garanciákra van szükség, mind Kínában, mind pedig itt Európában. Az Európai Unió jelenleg egy új szabályozói eszközön dolgozik, úgy, mint a befektetési screening mechanizmus, vagy a nemzetközi beszerzési eszköz. Az ECR úgy véli, hogy ezeket az eredményeket jobban el lehet érni, a bilaterális, keres, bilaterális megállapodások keretén belül. Szeretnénk további együttműködést a technológia, illetve az innováció területén. Sok mindent tehetünk tehát így még együtt. Nagyon fontos, hogy a mi cégeink is innoválni tudjanak, de hogy meg tudják végdeni szellemi tulajdonaikat, folytatni kell azt is, hogy a szellemi tulajdon jogi védelmi mechanizmusokat frissítsük, létre kell hozni egy erős keretet, hogy meg lehessen védeni a szellemi tulajdonjogot, és ezt végre is lehessen hajtatni, azzal a céllal, hogy igazságos verset lehessen folytatni. Köszönöm a jelentéstevőnek a folyamatos munkáját, és várom az együttműködést a jövőben. Köszönöm szépen, Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg kétségtelenül egy nagyon komplex és messze mutató ez a munka, nagyon nehéz eh, elkölteni azt, hogy hol kell eh, ezt elkezdenünk a politikai területén, vagy a gazdaság területén, hogyan eh, lehetne mindezt elérni, és a jelentéstevő megközelítését én üdvözlöm, hogy bizonyos aspektusokat ki kell ragadni, és meg kell vizsgálni azt, hogy hol vannak a kölcsönös előnyök és mit lehet ennek érdekében tenni. A befektetési megállapodás véleményem szerint a lehető leghamarabb létre kell hozni. Az elnyék jelentéstevő az FND részéről elment, viszont egy kicsit egyértelműbbé kell válnunk, nem kell félnünk Kínától. Az 1,3 milliárd ember, akik ott élnek, ők is változtatnak az életmódjukon, több erőforrásra van szükségük, erősödik az iparuk, a pénzügyi ipar is erősödik, a mezőgazdaság is, és offenzív módon és igazságosan kell ezzel szemben állni. A bilaterális kapcsolatok során pedig egyértelműen meg kell neveznünk az érdekeket. Nekünk is vannak érdekeink az EU részéről, és az Európai Unión belül is még 28 különböző nemzeti érdek létezik, és még az országokon belül is különböző a véleménye a társadalmi csoportoknak, a szakszervezeteknek, az iparnak, tehát ez a globális gazdaság via realitása, ezt kell figyelembe vennünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a globális valóságot befolyásolni. Az, hogy félünk attól, hogy átvesznek sok mindent itt a kínaiak, a befektetések a Kína részéről, amit eh, a sajtóban is gyakran eh, olvasunk. Nos, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy 2017-ben Németországban csökkent a kínaiak által történő átvétel 2016-hoz képest. 2016-ban 68 cég volt kínai kézben, később ez már csak mintegy 50 volt. 12,5 milliárd dollárt fektettek be a kínaiak Németországban, viszont Németországban sokkal több, Kínában sokkal több német cég vesz át jelenleg cégeket. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy Németországban 155 átvétel történt az USA cégek részéről, őket követik a svájciak. Ez azt jelenti, hogy tényekről beszélünk, amelyek előfordulnak a piacgazdaságban. Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet itt a közbeszerzési előírásokkal, és szerintem ezeket meg kellene vizsgálnunk itt a Kereskedelmi Bizottságban sokkal jobban. Milyen benchmarkok vannak a befektetések szempontjában? Hogyan lehet ezeket létrehozni? mit kell figyelembe venni a befektetők szűrésekor, mennyi ideig tartanak a hitelek, milyen fajta foglalkoztatási ami feltételeket szabnak ehhez. Ez mindkét irányba hatni, hatnia kell, és így szerintem produktívabb módon hozzájárulhatunk mind ehhez. És ez nagyon fontos a kapcsolatok szempontjából is. Én várom az együttműködést a jelentéstevővel. Meg vagyok arról győződve, hogy nagyon gyümölcsözőek lesznek a vitáink, és nagyon várom már az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, és köszönöm szépen, Dartmouth úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy sokkoló, ez csak négy mondatot szeretnék elmondani. Emma McLaughlin kollégám szépen rámutatott arra, hogy a kereskedelemnek milyen mértéke, értéke van az EU tagállamai és Kína között. És mindez kereskedelmi megállapodás nélkül történik. Tehát ez már megerősíti azt, hogy nem kell kereskedelmi megállapodás ahhoz, hogy képesek legyünk egymással kereskedni. Van egy nagyon egyszerű kérdésem a jelentéstevőhöz, nem túl könnyű ez a kérdés ugyan, Azt mondják, hogy ha a kereskedelemről és Kínáról esik szó, akkor gyakran azt mondják, hogy Kína nem tartja be a játékszabályokat, hogy így mondjam, míg mások ezt megteszik. Én nem akarom most így pellengére állítani a jelentéstevőt, nem akarom őt zavarba hozni, csak kicsit kíváncsi lennék az ő véleményére. Ön szerint igaz -e ez, nem igaz -e ez, részben igaz, részben pedig hamis ez a kijelentés. Az USA kormánya például azt mondja, hogy Kína nem tartja be a kereskedelmi szabályokat, és nincs egyforma játéktér. Nekem erről nincsen véleményem, de kíváncsi lennék, hogy a jelentéstevő mit gondol erről. Elnök, megkérdezném, hogy ön biztos abban, hogy az USA a játék szabályokat betartja-e? Buchner úr. Köszönöm szépen. Három megjegyzésem lenne. Elsőként az EU-nak erősítenie kell a, az eszköztárát, új metodológiára van szükség, új szabályokra. Az Európai Bizottság kezdeményezése, az FDI szűrés már a jó irányba halad. Ez nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy az EU egyesült legyen a kínaiak osz meg és uralkodj szabályával szemben. Az öldek számára a külföldi befektetők szűrése egy eszköz, amelyel a demokratikus modellünket is megvédhetjük. Második megjegyzésem, ami pedig a befektetési megállapodásokat illeti, és a tárgyalásokat, a parlament nem fog elfogadni egy olyan megállapodást, amely gyengén szól a fenntarthatóságról. Az Európai Uniónak a fenntartható kereskedelemre kell törekednie, főként ebben az esetben. És végezetül figyelembe véve azt, hogy milyen új kihívások állnak elő, előttünk az elmúlt öt év óta, kíváncsi lennék arra, hogy az Európai Bizottság hogyan igazatja ki az EU stratégiáját Kínával szemben a kereskedelem és befektetés területén. Az Európai Bizottságnak nem szabad izoláltan kezelnie a kereskedelmet és a befektetést, nem lehet egyszerűen csak nyitni, ezt a stratégiai módon kell kihasználni a bilaterális kapcsolatok során. Most pedig a bizottság kap ha kér valaki szót közülük. Igen, elnök úr, köszönöm szépen Winkler úrnak és a nagyon fontos megjegyzéseit. Sokan alapvető adatokat vetettek fel Kínával kapcsolatban, ezeket én nem vorom kétségbe, de figyelembe kell venni azt, hogy Kína mindenképpen fő kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, és ezért eh, nagyon fontos eh, partnere Kína a cégeknek, és nagyon sok cég függ a kínai piactól, nagyon sok eh, európai cég profitot termel Kínában, és ezért Kína nagyon fontos globális stratégiájuk szempontjából. De szembe kell néznünk a valósággal, ugyanis vannak gondok azért Kínával, ez már néhányszor elhangzott ma. Ki lehet jelenteni azt, hogy a bilaterális eh, kereskedelmi kapcsolat az egyik legösszetettebb kereskedelmi kapcsolata az Európai Uniónak. Kritikai jellegű, kritikai fontosságú kérdések is vannak, az elnök úr is felvetette ezt, például nincs kölcsönösség, gondok vannak eh, a megfelelő egyelő mozgástérrel, nehézség van a piacra jutás tekintetében is Kínában. Ezek valódi tények, valódi kérdések, ezek olyan gondok, amelyekkel cégeinknek napi alapon kell szembenézniük. Tehát ezekkel foglalkoznunk kell. Sajnálatos módon, hogyha megnézzük azt, hogy Kínában mi történik, és Winkler úr erre már utalt, egyértelmű az, hogy a kínai reform nem jelentett kézzelfogható piacnyitást a cégeink számára, nem csak az EU cégek számára, hanem semmilyen fajta külföldi cég számára, tehát legyen az szó japán vagy USA beli cégről. Azt is láthatjuk, hogy egyre inkább bezárul a kínai piac, amiatt, hogy olyan szabályozás van, amely nem a helyes irányba halad, például biztonsági szabályozások vagy diszkriminatív fellépés van a külföldi cégek ellen, csak azért, mert ők nem kínai cégek. Az októberi párt kongresszuson és ezt erősítették meg. A párt még nagyobb befolyást gyakorol az állami cégekre és a gazdaságra általánosságban, és így nemzetközi szinten is sokkal magabiztosabban kíván Kína fellépni. Ez gondot jelent, mert olyan kérdésekkel kell szembenézni, mint például az a, a, a támogatás, vagy kényszerített technológia, transferek, vagy a szociális hitelrendszer, vagyis ez azt jelenti, hogy Kína nem tartja be a játékszabályokat, úgy, ahogy más cégek azt megteszik világszerte. Kína nagyon ambiciózus, többször is eh, kifejtették azt, hogy a helyi ipart kívánják előtérbe helyezni, főként a Made in China 2025 stratégiával. Azt láthatjuk, hogy Kína globális eh, szinten is megjelenik, azonban itt a közbeszerzéssel vannak átláthatósági gondok. Tudjuk, hogy Kína megpróbálja aláásni a multilaterális szervezeteket, és tehát óriási a kihívás, ami előttünk áll. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a között, hogy igazi együttműködés legyen Kínával, ahogy azt önök is elmondták, hiszen Kína nagyon fontos partner. Továbbra is nyomást gyakorlunk a kínai oldalra, mind a bizottság, mind pedig tagállami részről, hogy nagyobb legyen a kölcsönösség, nagyobb mozgásteret kérünk, beszélünk a kapacitás, a, a piacra jutás kérdéséről, ez, ezek nehéz kérdések. Kis előlépés már történt, tavaly sikerült hátráltatni az új elektromos autók új standardjainak bevezetését, amit Kínában gyártanak. Ezen kívül leállítottuk azt az új intézkedést is, amely az élelmiszer behozatalra vonatkozott, ez gondot jelenthetett volna az európai cégek számára. A befektetési tárgyalások zajlanak, még akkor is, hogyha az erőlépés rendkívül lassú, ugyanis nagyon különböző álláspontból indulunk ki, tehát alapvető kérdésekről van itt szó. Tárgyalunk a földrajzi megjelölésről, ez már a jó irányba halad, és multilaterális szinten azt láthatjuk, hogy sikeresen létrehoztuk a G20 kezdeményezést a textil termékekről. Tehát vannak itt mindenképpen pozitív fejlemények, új eszközeink is vannak az Európai Parlament támogatásának köszönhetően. Elfogadtuk az új dömping ellenes módszert. Jelentünk majd a kínai um, torzításokról, a kereskedelmi védelmi eszközt is modernizáltuk, és a nemzetközi közbeszerzési eszközzel is foglalkozunk tehát így sikerül majd talán megoldani ezeket a kérdéseket Kínával. Az EU-n kívül hasonlóképpen gondolkodó országok is működünk Japánnal és az USA-val is. Joggal mutattak arra a miniszteri közleményre, amit kiadtunk a három oldalú együttműködésről. Ez is számos gyakorlatot felvet, és nagyon sok e közül Kínára vonatkozik. Tehát végezetül, és hogy őszinte legyek, el kell mondjam, hogy nagyon nehéz ez Kínával szemben, főként a kereskedelem területén, mert az EU nagyon nyitott Kínával szemben, mind a befektetés, ami pedig a kereskedelem tekintetében. Mi már így is nagyon nyitottak vagyunk a kínai cégekkel szemben, de hogyha képesek leszünk kiegyensúlyozni a bizottság, a parlament tevékenységet, a tagállami tevékenységeket koherens módon, és ha sikerül koordinálni az iparral, akkor sikerül majd talán jól megoldani egy-két kérdést. Mindenképpen egységesen kell felszólalni, és örülnénk, hogyha támogathatnák önöket ebben, ha az önök szabadsága Kínába látogat, akkor mi örömmel támogatjuk önöket abban, ebben, például specifikus briefingekkel, dokumentumokkal, minden olyan kérdésben, amiről ma szó esett itt. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Hát ez valóban nagy kihívás, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. De hát ugye azért nem csak az Európai Parlament feladata az, hogy az ilyen nagy feladatokat abszolválja, hanem vannak itt mások is az Unióban. Nos, mielőtt lezárnám itt a podiumon, a mellettem ül egy úr, aki lehet, hogy nem ö, úgy néz ki, mint ahonnan érkezik, hiszen Európa északi részéről érkezett, a e, bizottság régi kollégája, és szeretném neki megköszönni a munkáját, mielőtt elmegy, elhagy minket, és sok sikert kívánok a jövőbeli munkájához. Köszönöm szépen, elnök úr. Mit is mondhatnék? Csak annyit, hogy megtiszteltetés volt itt dolgozni a szakbizottságban, és önöknek is minden jót és sok sikert kívánok. Azt gondolom, hogy ez egy jó válasz volt. Köszönöm szépen. Julius, tessék, parancsolj. Tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És a végén akartam mondani, de akkor most csatlakozom önhöz, elnök úr, és én is gratulálok uh, Heike Szortinak a kollégánknak a titkásságon. Uh, sokszor dolgoztunk együtt, köszönöm a támogatást, amit tőled kaptam, és azt gondolom, hogy ez egy uh, nagyon méltóságteljes, leköszönő beszéd volt, rövid, lényegre törő. Nos, és köszönöm a kollégáimnak is, akik hozzászóltak, a bizottságnak, az árnyékjelentéstevőknek, és biztos vagyok benne, hogy ennek az eszmecserének mi csak az elején tartunk, hogy meg tudjuk találni a legjobb módját annak, hogy minden fontos dolgot beemeljünk ebbe a, az anyagba. Nyilván nem kerülhet bele minden, de minden, ami fontos, az bele fog kerülni. És egy olyan vélemény születik, amely tükrözi a parlament álláspontját. És ha megengedi elnök úr, akkor szeretnék reflektálni Dartmouth kollégának, aki kérdezett a felmérésről. Két kérdés, ha jól értettem, hogy van-e vagy sem egyenlő játéktér? A válaszom az, hogy nem. Nincsen kiegyenlítettek feltételek, legalábbis nem kellőképpen kiegyenlített feltételek állnak fenn a kínai partnerrel a második, az megfogósabb, mert ha azt kérdezi, hogy Kína a játékszabályokat betartja-e vagy sem, ugye akkor, ugye, hogy igaz vagy sem, vagy sem, se nem igaz, se nem hamis, akkor én azt gondolom, hogy egyszerre igaz is, és hamis is. Ez az állítás, és ezt tudnám válaszolni az ön felvetésére. hanem az uniós kereskedelmi kamara is tanuljannak, hogy igen, a kínaiak kicsit hát nem egészen a maguk szája íze szerint kerekítik a játékszabályokat, mondjuk így. Van egy folyamatban lévő vita arról, hogy a mi uniós értékeink, hiszen amit mi teszünk, azt az értékeinkre akarjuk építeni, és hogyha ezt azt halljuk, hogy a kínai értékekre is érdemes építeni és alapozni. És hogyha uniós értékekre, az jogállamiságra, az emberi értékekre, demokráciára, stb., akkor ők is, a partnereik is építenek, alapoznak valamire, amit ők úgy hívnak, hogy kínai értékek. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettő néha nem fedi egymást teljes mértékben. Tehát csak hogy le, befejezzem és lezárjam, köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és hogyha azt, hogyha valaki az elmúlt három-négy évben nem járt Kínában, akkor tekintse úgy, hogy sose járt ott. És eh, érdemes meglátogatni az országot, hogy felmérje, mi is történik uh, Kínában. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr ez, erre néhány hét múlva sor is fog kerülni, és a következő lépés az lesz, hogy majd áprilisban megvitatjuk ezt a jelentéstervezetet, és aztán akkor majd látjuk tovább a dolgokat. Na, most tökéletesen időben vagyunk a következő napi rendi pontra, Daniel Kasparira, az IPI-ra, és meg is adom neki a szót. Kedves kollégák 2012-ben az Európai Bizottság tette az eredeti jelentés tervezetet abban a kérdésben, hogy hogyan tudjuk a közbeszerzési piacot világra felé kinyitni. Ezt megtettük a parlamentben, és 2011 januárjában 65, 85 módosítással ezt elfogadtuk a parlamentben. Azért, hogy a tanácsnak legyen mozgástere, az első olvasatban nem zártuk le a dolgot, és ez volt a bosszantó, hogy aztán a tanács ban nagyon sokáig nem történt semmi, volt egy orientációs vita 2014. decemberében a tanácsban, és ezt követően az Európai Bizottság az európai választások után úgy döntött januárban, 2016-ban egy, egy módosított tervezetet tárt a parlament nem volt, nem került sor trialógusra, csak informális tárgyalásokra került sor a tanácssal, és, az, és ugye általában a bizottság a trialógus eljárásban kompromisszumokat nyújt be, módosít az álláspontját. Tehát ez egy nagyon szokatlan eljárás volt, hogy egy teljes, hogy egy változatlan anyagot kaptunk, és dialógus megbeszélések helyett informális ülésekre került sor. És a kérdés ugye az, hogy most akkor hogyan tovább. Vannak olyan részek, ahol az új bizottsági javaslat beemelte a parlament kérelmeit a KKV-k tekintetében, például a kokáért aztán ugye itt van a decentralizált pillért el, kivettük az anyagból, ahol ugye maguk dönthetnék el, hogy a az ajánlattevők közül a külföldieket kizárjuk, harmadik országbeliket kizárjuk, vagy sem. És az a helyzet, hogy a módosított bizottsági javaslat bizonyos észrevételeinket teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Például kitértünk a környezetvédelemre, szociális kérdésekre, amiről szívesen láttunk volna valamit az anyagban, és az hatályba lépés után öt évvel esedékes lett volna, szerettünk volna egy felvizsgálatot látni, és ezt a, szerettük volna felgyorsítani a folyamatot az első olvasat után, de erre nem került sor, és aztán egy kicsit rükközött a bizottság, de az, amivel azért lehetett számítani, és kilenc hónapról nyolcra rövidítették a amit meghosszabbítottak 3-4 hónappal, tehát így összességében 17 12 hónapra hosszabbítottuk meg ezt az eljárást. A harmadik dolog, hogy a módosított bizottsági javaslat kiegészítéseket is tartalmaz, ahol ahol nem vagyok túlságosan lelkes és bizakodó, például az egyik például egy árkigazdási mechanizmus, amik egy dömping eszközre emlékeztet engem, amikor is a piacokat bizonyos szereplők meg zavarják. De itt nem arról van szó, hogy a piac torzításaitról val foglalkozzunk, hanem arról, hogy lehetőséget nyitunk a, a piacokon, és nem szimbólumokat szeretnénk teremteni, ahol mesterségesen emeljük az árakat, hanem hogy az országoknak azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy a, szeretnénk, hogy a piacok nyitottak legyenek, a ö, közbeszerzések során, és hogyha itt sok ö, tárgyalás van, és hogyha nem nyitják meg ezt a piacot, akkor itt kétségeink vannak a felől, hogy ezeket, a, e, ezt a piacunkat az adott országgal szemben lezárjuk de az árkiigazítási mechanizmus pontosan a szándékaink és a célunk mellett elsiklik. És akkor most következőt fogjuk tenni, és ebben a szellemben értendőek a módosítási javaslataim is. Először is vissza kell csinálnunk, ugye, ahogy a 2014-es első javaslatban tettük, amiket ugye a bizottság ignorált. Másodszor azokat a dolgokat, ahol a bizottság új, dolgok, új sajdonságokat javasolt, például árkiigazítási mechanizmust, ezt nincs kellően előkészítve, és itt e, világos állásfoglalásra van szükség a részünkről. E, tudjuk azt, hogy ebben a témában ugye belejátszik az európai választások is, és sok időt hagytunk magunknak, de azt gondolom, hogy a választási időszakban valahogy le kellene zárni ezt a, remélhetőleg még ebben a naptár évben ezt le kell zárnunk. Éppen ezért a javaslat az, hogy március 21-ig várjuk a módosítási javaslatokat, és így bizottságban májusban tudunk szavazni, és akkor az én javaslatom egészen egyértelműen a 2014-es januári döntés felé megy vissza, amit már a parlament egyszer jóvá hagyott, és éppen ezért kedves kollégákat arra kérem, hogy ahol tettem javaslatot, vizsgálnak meg, és örömmel tekintek a vita elébe. Köszönöm szépen, a remény hal meg utoljára hogy ugye még ebben a jogalkotási ciklusban ezt abszolválni tudjuk, és akkor megadom a szót az első kollégának az SMP részéről. Kollégám Rodriguez nevében szeretném az SND-t észrevételét angolul felolvasni. Nos, ezt a VTO néhány tagjait csak alá, és sokan nem akarnak a GPA-hoz csatlakozni. Hogy miért nem akarnak globális versenyt nyitni, a partnereink vonakodnak a piacaikat megnyitni. Ahhoz, hogy ezt ellensúlyozni tudjuk, úgy gondoljuk, hogy az uniónak egyelő feltételeket kell teremtenie és erősíteni a saját uniós cégek esélyeit. Ebben az összefüggésben a bizottság által javasolt eszközök meg tudják erősíteni a kereskedelmi tárgyalások során a, a pozíciónkat, és segítik a vállalkozásainkat a harmadik országok felé történő versenyben. Ez nem protekcionizmus, hanem csak arról van szó, hogy a kölcsönösséget erősítsük. Ugyanakkor az IPI-nak olyan eszköznek kell lennie, amely arányos, hatékony és realisztikus abból a szempontból, hogy mit lehet jogilag elérni. A prioritássá kell tenni, hogy ezt e, el kell fogadni, és hatába kell léptetni. Biztosítani kell, hogy az új javaslat elemei, például a decentralizált pillér törlése, az eszköz egyszerűsítése, a demok- az adminisztratív terek csökkentése, az átláthatóság növelése, erősödjön, és megtalálja az utat a dokumentumba. 2012-ben vegyes fogadtatásra talált az anyag a tanácsnál, ahol néhány ország protekcionizmust vélt felfedezni itt a szándékokban, és itt következett egy padhelyzet. Megpróbáltuk ezt a padhelyzetet feloldani a bizottsággal. És úgy gondoljuk a frakcióvalban, hogy épp elő kell segíteni a tanácssal egy, azt, hogy megállapodásra tudjunk ütni a tanácssal. A parlament 2014-ben jóvá hagyott jele, állásfoglalása nem biztos, hogy segít ebben. Azon az alapon kell dolgozni, amit az új bizottsági javaslatok jelentenek, vagyis hogy visszatérünk a piacok lezárásához, ahogy azt a jelentéstevő javasolta, ez egy újabb padhelyzetet és egy újabb protekcionista világot fog előidézni, és nem gondoljuk, hogy a közbeszerzési piacok jó jelzést kapnának az Uniótól, az álkigazítási marizmuson, amit a bizottság javasolt, dolgoznunk kell tovább. Örülünk annak, hogy újra az letette az asztalra a javaslatot, hogy a szociális és környezetvédelmi kritériumokat is beemelje, amikor ezeket a szerződéseket odaítélik. A bürokratikus terek csökkentése segíteni a helyi és kisebb szervezeteket abban, hogy labdába rúghassanak ezen a területen. Nagyobb rugalmasságra van szükség az eszköz tekintetében különböző küszöbökre van szükség a különböző szervezetek esetében az 5 milliós ö, küszöb túl magas lehet esetleg olyan ö, bizonyos dolgok esetén, és bizonyos esetekben túl alacsony lehet. Aztán fel kell tartunk azt a lehetőséget, hogy ne alkalmazzuk ezt az eszközt, hogyha ö, monopóliumot eredményezne az adott területen. Éppen ezért ennek szellemében tett le a frakciónk módosítójavaslatot, azért, hogy konstruktív állásfoglást tudjunk kialakítani, hogy ez a rendelet elfogadása és egyetése találjunk. Tökéletes, nagyon szép mondja az elnök úr. Emma, tessék. Nos, mielőtt elmondom a frissített a kapcsolatos észrevételemet köszönöm szépen az előadó munkáját, hiszen ez nem egy egyszerű anyag, az ECR úgy javasolt, amit 2012-es eszköz, nettó csökkentést okozott volna a piaci rajutásban, pont akkor, amikor ezt a tagállamok nagyon erre szüksége volt, tehát ennek sokkal károsabb hatása lett volna, különös tekintettel a feltörekvő piacokon. De az állásfoglásunk ellenére látunk, látjuk azt, hogy az új javaslat pozitív elemeket tartalmaz, például az e közvezetési piac lezárását illetően. Az árkigazítási intézkedést illetően még mindig nincsen bizonyíték arra, hogy egy ilyen intézkedés oda vezetne, hogy a harmadik országok kinyit, megnyitnák előttünk a közbeszerzési piacaikat, hogyha mi mások számára akadályokat teremtünk, akkor a, számíthatunk arra, hogy ők is így fognak tenni. A papírmunka és a küszöbök, az az értékelés, ami ahhoz kell, hogy megfeleljenek ezeknek a kritériumoknak egy ilyen árkigazítási mechanizmusban, időbe telik, és drága is lesz. Aztán a harmadik országbeli ajánlattevők növelni fogják a költségeket, mind az önkormányzatok, mind pedig az á- a központi kormányzat esetén. Úgy gondoljuk, hogy jobb a bizottsági javaslat, mint hogyha teljesen lezárnánk ezt a piacot, és az egyszer nem ért egyet a jelentéstedővel, hogy tegyünk vissza az eredeti mechanizmushoz, ahol ezek a záruk és szolgáltatásokat kizárták az uniós piacról, de örülünk annak, hogy vannak módosító javaslatok, például a, az LDC-k és a az S, a KKV-kat kizerek a javaslatból. A decentralizált eljárás ha, kizárása is pozitív elem szerintünk. Az ECR úgy gondolja, hogy ez erősíti az eszköznek, harmadik országnak, ragokra gyakorolt pozitív hatását és csökkenti a negatív hatásokat. Ugyan nem látjuk azt, hogy szükség lenne kimondottan egy ilyen eszközre, de továbbra is részt veszünk ebben a munkában, és elkötelezettek vagyunk a munkában az álnyék rendőrstevőnkkel keresztül, és nagyon szoros figyelemmel követjük az eseményeket és fejleményeket. Köszönöm szépen. Frederike. Nos, Hano nem jött el. Éppen most készül uh, Luxemburgra, úgyhogy arra kért, hogy én beszéljek helyett. Először is szeretném megköszönni Danielnek a jelentés tervezetnek. Az IMCO vélemény megmutatta a, azokat az aggályokat, hogy ez hogy fogja a belső piacot befolyásolni. Először is szerinte az egyik legnagyobb aggály az, hogy ez a tervezet problémákat fog teremteni az európai vállalatok számára azzal, hogy növeli a bürokráciát. Például a jelen állapotában a közös beszerzéseket lehetetlenné teszi, vagy legalábbis nagyon megnehezíti. Rendkívül megnehezíti. Aztán a jogorvoslatok kicsit nem annyira világosak, és a kollégám arra kér a bizottságot, hogy világosítsa meg, magyarázza meg, hogy ez konkrétan hogyan működik úgy, hogy megvédje az európai cégeket, vállalatokat, hiszen ez a jelenlegi javaslat úgy tűnik, hogy megnyitja a az a lehetőséget egyéb további jogoroslati lehetőségekre is. És a további dolog, amit említenénk, az pedig a KKV-kra vonatkozik, akiket kizárunk a hatályból, és rendkívül fontos, hogy a kis- és középvállalkozásokat is figyelembe vegyünk, és támogassuk őket ezen eljárásokban való részvételre. Az is nagyon fontos, hogy amikor ezeket a vállalatokat kivesszük a rendelet hatája alól, akkor ez nem bonyolítja a közbeszerzési eljárások szerkezetét. És ezért javaslatot, módosító javaslatokat fog tenni, és ö, örömmel tekint a további jövőbeli konstruktív munka elébe. Köszönöm szépen, nem hiszem, hogy túlságosan sok mindent fog, ö, módosító javaslatot fog letenni az asztalra, de rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a megfelhívást az együttműködésre, és én is örülök annak, hogy ezen a témán együtt tudunk működni, és örülök, hogy itt van, hiszen hiszen ha ezzel a jelentéssel foglalkozunk, ugye itt a kereteket fektetjük le, hiszen a régi rendelet a maga idejében egy globális Európa párról beszélt. Teljesen más stratégiát követtünk, és azt gondolom, hogy el kell gondolkodni azon, hogy miért is kell nekünk ez a rendelet. Hogyha megvizsgáljuk az, az egy uniós rendeletet, hogy milyen viszonyban áll a GPA-val, és a VFA, e, hogy a VTO-t ne, nem kellene bevonni ebbe a kérdésbe. És ugye a bizottság nyilvánvalóan azért ö, habozik, hiszen ö, Kína és India még mindig nem, részt, nem ül a nem csak megfigyelőként vesz részt a munkában. És ezt úgy képzelték el a GP esetében, ugye az akkori elképzeléseket az Egyesült Államok nem fogadta el, és így ez az egész kontextus ban a globális makrogazdasági összefüggésben kell nézni, vizsgálni ezt a rendelet tervezetet. Aztán ami nagyon fontos része ennek a piacoknak, hogy megnyissuk ezeket, de az is fontos, hogy bizonyos javak és szolgáltatások ne essenek áldozatául ennek a lépésnek. Emlékszek korábbi hasonló vitákra kereskedelmi megállapodások kapcsán. És azt gondolom, hogy amikor itt pontról pontra, amikor végigmegyünk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy e- ebben az összefüggésben hogyan lehet együtt dolgozni, és remélem, hogy egy észszerű megoldásra fogunk jutni. Daniel, mindenki nagyon örül, amikor ilyet hall tőled. Krisztel, köszönöm szépen. Köszönöm Danielnek az előadást, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes javaslat. Azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő. Teljesen új logikát vezet be az uniós kereskedelmi politikában. Hogyha túl magasak az akadályok az unió előtt, akkor mi is emeljük meg mások előtt az akadályokat. Tehát eh, általában fordítva van, hogy eh, először ők engedjenek, aztán, hogyha ők lejjebb engedték a, a vámjaikat, akkor majd mi is megfontoljuk, hogy így tegyünk-e. Eh, de a bizottság javaslata azt gondolom, hogy megkiállta a józanész próbáját. Hiszen úgy számoltuk, hogy ezzel az új logikával 4 milliárddal növelni fogjuk ezt a piacot, de valamiféle furcsa logikával meg tudták tippelni, hogy, a, hogy milyen ki fogja megnyitni a piacát, ha mi azzal fenyegetünk, hogy bezárjuk előttük a miénket. Tehát ezt már láttuk ugyanezeket a vitákat a tarifák is kérdésében, tarifális ügyek esetében. Tehát ez egy teljesen új logika, amit be akarunk itt vezetni. Tehát én azt mondanám, hogy persze ez, ez nem igaz. Egyszerűen nem helytálló. A 4 milliárdot egyszerűen csak kitalálták, hogy megetessék velünk ezt a dolgot. De most nézzük a költségeket. És azt mondják, hogy fölfelé akarjuk igazítani az árakat, tehát hogyha valakinek nincsen kellően nyitott piaca. Tehát, ha mondjuk egy röntgengépet akarok vásárolni, akkor ne vegyem meg azt, ha az X országból jön, tehát ahelyett, hogy Kínából vennék egy kicsit drágábbat, akkor válasszuk egy amerikait vagy németet. Én azt mondom, hogy ez sokkal drágább lesz, a, így sokkal drágább lesz a a röntgengép, és, és egyszerűen csak fölfelé hajtja az árakat. Valakinek előbb-utóbb többet kell fizetnie. És hogyha megvan valakinek eh, ez a mágikus képessége, hogy majd valami többe fog kerülni, akkor, az, akkor azt meg kell tudni mondani, hogy mennyivel, mennyivel fog ez többe kerülni. Azt mondjuk, hogy, hogy elhanyagolható, hát hiszen itt nincsenek is költségek. Na jó, oké, érdekes. Én nem hiszem, hogy ez így lenne. Mondjuk, hogy ez ilyen hasrapacsi. Aztán azt mondjuk, hogy nincs, nincsen kockázat annak, hogy ez majd visszaüt ránk Nos, azt várom, hogy innentől kezdve a bizottság meg se szólaljon Amerikával kell kapcsolatban. Hogyha Amerika ö, védőintézkedéseket vezet be, akkor azt várom, hogy bizottság ne szóljon semmit. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legcsapnivalóbb silányabb javaslata a bizottságnak még csak a józanész próbáját sem állja ki. Majd akkor tessék visszajönni, hogyha van egy költség, és hihetően tudnak, vállalni, hihetően tudnak válaszolni arra, hogy ennek mi lesz az elnyőri. Addig pedig hagyjuk a fenébe az egészet. Nos, elmondja az elnök úr, én azt gondolom, hogy itt teljes, még az LPP-n belül is teljesen különböző vélemények vannak, el se hiszem, amit hallok. Hát néha van, amikor a radikálisokkal mérsékeltek. Nos, tessék, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen Kaspar úrnak a jelentését, amelyet üdvözlünk. És úgy gondolom, hogy nagyon alapos munkával van dolgunk, és a bizottság osztja az ön javaslatainak és elképzeléseinek jó részét hát ha valószínűleg nem az összeset, de sokkal egyetértünk. Még a parlament előtt jó sok ötletet kaptunk, és elképzelést, amelyet beépítettünk a javaslatunkba, és készen állunk arra, hogy együtt dolgozzunk, és a különböző lehetőségeket arra nézve, hogy tovább csökkentsük az administratív terheket, és meg és el tudjuk oszlatni bizonyos aggályokat, amelyeket a parlament, illetve itt a bizottságban fel ö, merülhetnek. Miről van szó? Itt arról van szó, hogy az európai piac hatalmas, nyitott, ugyanakkor más országok bezárják a piacaikat, ahelyett, hogy megnyitnák őket. Utaltunk a Buy de vannak más kezdeményezések és tendenciák különböző országokban, akár nyíltan, vagy burkoltan, arra vonatkozóan, hogy korlátozzák, vagy lezárják a piacaikat külföldi ajánlattevők előtt. A közbeszerzési piac hatalmas, és nagy lehetőséget jelentenek az európai vállalatok, vállalkozások számára, amelyeknek megvan az előnye az, hogy nagy minő, magas minőséget legjobb standardok szerint dolgoznak, és versenyképesek, innovatívak. Láttuk azt, és én is személyesen azt, hogy milyen nehéz tárgyalni kereskedelmi partnereinkkel, kereskedelmi megállapodásukat arról, hogy megnyissák az ő közbeszerzési piacaikat, mert hogy ők eleve adottnak tekintik, hogy az európai közbeszerzési piac nyitott, de ők nem készek arra, hogy a magukét megnyissák. Ami az előnyöket illeti. Nagyon konkrét előnyöket láttunk már eddig is. Amikor Kanadával tárgyaltunk, de még Japánnal is, csak az a meglebegtetett lehetőség csak elővezette a bizottság ezt a javaslatot, ez segített jelent abban, hogy jelentősen jelentősen segített abban, hogy lényegesen jobb megállapodást tudjunk kötni Kanadával, Japánnal, a szabályokat, illetően, illető, illetve a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést illetően. Tehát vannak konkrét példáink. De ezt a a meglebegtetett fenyegetést nem lehet folyton előrántani, és láttuk már a tárgyalások során, hogy a kereskedelmi partnereinknek vannak kétségei afelől, hogy ez egy komoly javaslat-e, amit, egy komoly fenyegetés, amit be is váltunk, vagy sem. És úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés. És ez a, ezt a javaslatot a lehető leghamarabb el kell fogadni, ez nem protekcionista javaslat, és ez nagyon fontos, hogy ezt leszögezzem. Nem mondjuk azt, hogy ezt az eszközt használni fogjuk minden egyes alkalommal, hanem ez lesz az utolsó lépés, amit használunk, hiszen mi tárgyalni szeretnénk. Tárgyalni szeretnénk mindazon országokkal, amelyek jelenleg nem engedik be a cégeinket a közbeszerzési piacainkra, és lezárják előttünk ezeket. És ahogy mondtam, készen állunk arra, hogy megvizsgáljunk további javaslatokat, és azt látjuk, és beszéltünk erről, hogy hogyan tudunk a meglévő jogszabályokat végrehajtani, hiszen a szociális, illetve környezetvédelmi aspektusokat már most is lehet érvényesíteni, és már most is figyelembe lehet venni a jelenlegi keretben. És feltételezve azt, hogy az európai áruk és szolgáltatások, cégek magas standardok szerint dolgoznak, magas minőségű termékeket dolgoz, szóval nyújtanak, ez már most előnyt jelent a cégeink és vállalataink számára. Tehát én azt mondom, hogy ehhez még nem is kellene az IPI önmagában. Arra kell nekünk az IPI, hogy motiváljuk a kereskedelmi partnereinket, hogy üljünk le a tárgyalóasztalhoz, és tárgyaljanak az Európai Unió, piacra, jutásá, piacra illetve a közbeszerzési piacról méghozzá egyelő feltételek mellett. Köszönöm szépen, elnök úr, és készen állunk a további együttműködésre természetesen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a vita során teljesen világosá vált, hogy milyen lehetőségek rennek ebben az eszközben, de az is, hogy milyen veszélyek állnak fenn. Krisztof itt nagyon alaposan, sőt talán túlzóan is eh, rávilágított ezekre. Egy, dolgo, egy dolog azonban világos, és ez ma teljesen világosága vált. Az az érdekünk, hogy más országok a közbeszerzések, eh, közbeszerzési piacaikat számunkra megnyissák és ne lezárják. És pontosan ez a célja ennek az eszköznek, hiszen eh, a, ez nem szerepelt az eredeti bizottsági javaslatban, ezt mi emeltük be parlamentként, hogy ennek az uniós rendeletnek a hatályba lépése vele egy időben minden nemzeti szabályozás, amely meg lehetővé teszi, hogy a saját piacadikát az adott nemzeti ország lezárja, ezt, ezek hatályukat kell, hogy ves, ve, veszítsék. És ezt el kell, ezt világosá kell tenni, hogy mi piacokat nyitni akarunk, és ezt hatályba akarjuk léptetni az európai piacokon, tehát hogy nyissunk, ne zárjunk, éppen ezért a nemzeti szabályozásokat, ide vonatkozó nemzeti szabályozásokat is hatályon kívül kell helyezni adott esetben, és nem lehet mesterségesen ö, cégeket távol tartani a piacoktól, és látjuk azt, hogy itt a nemzetközi tárgyalások nem haladnak, és nem az a célunk, és hogy mások bosszantására lezárjunk piacokat, hanem hanem mindenki kölcsönös hasznára ki. Megnyissuk ezeket a piacokat, de nyilván korlátozásokkal kell számolni. Éppen ezért a módosítók esetén majd kíváncsian várom, hogy majd a májusi szavazáson hogyan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen, hogy az elnök úr. Március 21-e a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, és akkor ezzel eljutottunk a következő 23-as napi rendi ponthoz, ami pedig az izraeli kereskedelmi kedvezmények Izraele való alkalmazásáról telepekről származó termékek az e-, esetén. És szeretném világossá tenni, hogy az Izraelből származó termékek tényleg Izraelből származnak, és nem pedig az Izrael területén kívüles illegális telepekről. És ezt a bizottsági jegyzet is ö, megvilágítja, de a jelek szerint ez a rendszer nem nagyon működik, és ehhez kérünk némi nemű magyarázatot, és akkor Fernando Peru ö, csatlakozott hozzánk. És mielőtt megadnám neki a szót, Maria Arienának adom meg a szót. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ahogyan már többször itt az Intában a kereskedelmi megállapodásokat nyomon követjük, és az Európai Unió és Izrael közötti kereskedelmi szerződésekkel, kereskedelmi egyezményekkel nem foglalkoztunk az elmúlt időszakokban, azonban most egy figyelmeztetést kaptunk. Az Európai Parlament kérdésekkel fordul a bizottsághoz, a, társulá, a megállapodást illetően, illetve nagyon sok általános irányelv kapcsán, illetve általános iránymutatás kapcsán is kérdést fogalmazunk meg. Ami a társulási szerződést illeti, szerintem ez összességében már meg kiérdemli azt, hogy értékelést folytassunk, hiszen egy olyan mechanizmusról van szó, amely ö, kereskedelmi preferenciát biztosít Izrael számára. Ez azonban egy olyan jogalkotáshoz követ, kapcsolódik, amelyet nem tartottak tiszteletben. Úgy tűnik, hogy a, ezen megállapodás segítségevel jutottak be termékek az izraeli illegális telepekből az Európai Unióba. Aztán azt is látjuk, hogy az Tel Avivi képviselők segítségével az Európai Unió kimondta, hogy technikailag szinte lehetetlen kontrollálni az izraeli termékeket, illetve azok forgalmát. Az izraeli hatóságokhoz fordultak az Európai Unió képviselői, és Alternatívákat kértek, azonban az izraeli hatóságok nem hajlandóak megváltoztatni a jelenlegi rendszert. Aztán ott van a 2016-os ENSZ határozat, amely különbséget tesz Izrael, illetve a 67 óta megszállt területek között. Ezek alapján úgy tűnik, hogy valóban nagyon fontos az, hogy a, az Európai Unió megvizsgálja ezt a helyzetet, hiszen a társulási szerződés kapcsán jogsértés történik. Meg kell vizsgálni azt, hogy valóban a preferenciális kedvezményes tarifákkal jutnak-e be ezek a termékek az Európai Unióba a telepekről, illetve a társulási szerződés keretében lépéseket lehet foganatosítani, hogyha valamelyik fél nem tartja tiszteletben a szerződés a szerződést, ez mintegy négy éves sérül ez a szerződés, miért nem kaptunk tájékoztatást, illetve miért nem történtek megfelelő lépések, hiszen folyamatos monitoring történt ezen kívül. Statisztikákra van szükség, meg kell vizsgálni, hogy milyen termékek jutnak be az Európai Unióba. Tehát a vám illetékek mértékét kell megvizsgálni, illetve meg kell nézni azt, hogy mely termékek jutottak be preferenciális keretek között az Európai Unióba. 2015. novemberében egy erre vonatkozó jegyzék készült, és a bizottság megfelelő intézkedéseket követel a tagállamoktól annak érdekében, hogy eleget tegyenek a szerződésnek, milyen lépéseket tett a bizottság, hogyan hogyan vizsgálták meg a telepekről származó termékeket, illetve hogyan védik a fogyasztókat, milyen irányelveket nevezett meg a bizottság ebben a tekintetben. És végül Különböző találkozóim során azt láttam, hogy nagyon gyakran az elektronikai termékek esetében fölmerül a származás megnevezésének pontossága. Itt a fogyasztói tájékoztatásra hívnám fel a figyelmet, és kérdésem az, hogy támogatják-e illetve megkövetelik-e a tagállamoktól azt, hogy eleget tegyenek a jogszabályoknak. Aztán 2012-ben az izraeli külügyminiszter mintegy 230 millió euróra tette a kolónium, a, ezekről a telepekről származó forgalmat évente. Fölmerül a preferenciális tarif használata. Ő azt mondja erre, hogy ez marginális mértéket üt meg, de így is 17 millióról beszélünk évente, és ez mégiscsak jelentős mérték. Ezeket illegálisan exportálják a preferenciális tarifák alkalmazásával. Nagyon fontos tehát, hogy az, megvizsgáljuk ezt a helyzetet, illetve megnézzük az Európai Unió marikói kapcsolatokat is. Meg kell határozni, hogy a, ezekből a gyarmatokból származó helyzetek, termékek nem juthatnak be az Európai Unióba, illetve milyen körülmények között. Tisztázni kell a marokkói helyzetet, is, úgyhogy szerintem nagyon is sürgős az, hogy az Európai Bizottság valóban megadja a megfelelő válaszokat, és az izraeli megállapodást annak teljességében vizsgálja meg, hiszen ez Izrael és az európaiak számára is káros lehet, tehát nagyon is várom a bizottság válaszait, így elkerülhető lenne az összeütközés, az összetűzés a következő időszakban. E a néppárt nevében Winkler úr kért szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Én felolvasom Manescu kollégám jegyzetét, hiszen ő foglalkozik ezzel az anyaggal. Ennyit teszek tehát most. Azt mondja, hogy jó pár találkozóra került sor az elmúlt években, és a bizottság egy értelmező jegyzetet adott ki a telepekről származó termékekkel kapcsolatban. Itt két dolgot szeretnénk megjegyezni. Egyrészt, hogyan működik a jogszabály gyakorlatban, amennyiben az működik, ha pedig ezt nem alkalmazzák, vagy pedig ö, nem funkcionális, akkor Feladatunk az, hogy működtessük, ezt a folyamatot megváltoztassuk. Második kérdés, mi a helyzet a béke folyamattal, illetve ez mennyiben érent, érinti a lakosok életét. Ne felejtsük el, hogy minden jogalkotási erőfeszítés célja az, hogy jobbítsa a lakosok életét, először is az Európai Unióban, másrészt pedig a környező országokban. Ami pedig a negyedik kérdést illeti, úgy látom, hogy nem mindenki érti a telepekről származó termékek címkézésének kérdését. A címkézés nem a tiltást jelenti, az európai fogyasztó, illetve az európai cégek döntenek arra vonatkozóan, hogy ilyen terméket megvesznek-e, megvásárolnak-e, avagy sem. Aztán, ami a második kérdést illeti, ez negatívan érinti a palesztin lakosságot, illetve az ő munkavállalásukat. Feladatunk az, hogy a palesztinok életét jobbítsuk, javítsuk a békefolyamat keretében. Nagyon sok palesztin van, azok, azon, palesztin dolgozik azon cégeknél, akik Cisjordániában dolgoznak, illetve vagy működnek, illetve ezeken a területeken. Az, az Európai Unió célja az, hogy támogassa, fejlesz ezt a térséget. Az Európai Unió egyetlen partnere Izrael az egész közelkereten, szoros barátunk. Együtt kell tehát működni a palesztin hatóságokkal, a palesztin gazdaság emelése, javítása érdekében, és ez is nagyon fontos a béke folyamat megvalósítása szempontjából, és hihetetlen sebességgel felolvastam kollégám véleményét. Köszönöm. David Campbell Benneman következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, az ECR egyrészt fölismeri a termékek címkézését, mint nem, nem egyetemen, mint bolykott vagy stigmatizáló lehetőséget. A bizottság szerint az izraeli termékek mintegy 1%-a származik Cisjordániából, illetve ezen megszállott területekről. Az Európai Unió preferenciális keretből már kiveszi az innen származó termékeket. A probléma azonban az, hogy a külügyi szolgálat erre vonatkozó anyaga a fogyasztóvédelmi jogszabályokra utal, amely hangsúlyozza, hogy a származási ország meghatározása kötelező akkor, amikor ennek hiánya félrevezeti a fogyasztót a termék valós eredetét illetően. Úgy érezzük, hogy ez diszkriminálja Izraelt, hiszen nem alkalmazunk például a nyugat-szaharai térségre, illetve egyetlen célja van, egyetlen dolgot ér el, elszigeteli Izraelt, illetve a maximista palesztin álláspontot támogatja. Ugyanígy, ahogy elhangzott, ugye azt hallottuk, hogy ez munkahelyeket veszélyeztet, azonban ennek a, ennek a jogszabálynak a következménye nem csak a palesztinokat érinti, hanem a, nem csak az izraelieket, hanem a palesztinokat is és ö, több mint 500 ö, palesztin munkahely szűnt meg ezen a területen, és ez egyáltalán nem segíti a helyzetet. Tehát szerintem túlságosan egyszerű ezt, a, ezt az, az általános címkézést alkalmazni. Szerintünk ezt az egész politikát újra kellene gondolni. Köszönöm.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 az illegális izraeli telepekről származó termékeket illetően. Ez az iránymutatás elég egyértelmű. Kelet-Jeruzsálemból, illetve Cisjordániából, vagy illetve a golai felsikről származó területeket nem szabad úgy címkézni, miszerint azok Izraelből származnának. Két év telt el az iránymutatás megjelenése óta, és azóta a nemzetközi szervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy ezt nem valósították meg. Itt most egy százalékról beszélünk, de ilyen jogsértések esetében nem lehet pusztán százalékokkal operálni. Úgyhogy azt kérem a bizottságtól, hogy kérje, követelje az izraeli hatóságoktól, hogy a címkézés iránymutatásnak eleget tegyenek, és valóban a termékek valós eredetét jelöljék meg hogyan követik nyomon a címkézést a tagállamokban, illetve milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a követelményeket valóban teljesítsék. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez nem csak egy kereskedelmi politikai kérdés, hanem politikai kérdés is, hiszen, hogyha az irányelveket nem, iránymutatást nem tartják tiszteletben, akkor az európai, illetve a nemzetközi jogszabályok megsértésében cinkosai vagyunk Izraelnek. Kelet-Jeruzsálem, illetve Cisjordánia, a Gulei fensík megszállott területek. Itt fontos, hogy a nemzetközi szabályokat érvénybe tartsák. Köszönöm szépen, most pedig az FDD részére Dátmusz úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! David Cameron kolléga tisztánlátásról tett tanúbizonyságot, amikor bemutatta a helyzetet, ezt nem szeretném most megismételni, azonban szeretném fölhívni a kollégák figyelmét arra, hogy a nyugat-szaharai példa igen érdekes. Szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben ez egy javaslat, ezt Izrael ellenesnek fogják tartani, és támogatni fogják azok, akik ellenzik Izrael. Ez szerintem egészen egyszerűen nem az a pillanat, amikor ezt meg kell tenni. Nem most van annak az ideje, hogy egy olyan dolgot vezessünk be, amely tulajdonképpen új, új keletű, és Izrael ellenesnek fogják minősíteni. Tehát határozottan javaslom a kollégák számára, a kollégáknak, illetve a bizottságnak, hogy gondolkozzanak. Thank you very much. First of all, I'd like to... Fjellner úr, igen, köszönöm szépen. Én is megismételnem azt, amit Winkler úrtól hallottuk. Komplikálni az exportot, vagy bolykottálni a Gázából, vagy Cisjordániából, vagy a Golai fensikről származó területeket nem aktív támogatása a békefolyamatnak hanem még szegényebbé tesszük azokat, akik ezen a területen élnek. Nem csak, hogy megszállott, megszállott területekről beszélünk majd, hanem még szegényebbekről. Jó pár alkalommal vitáztunk már erről a kérdésről. Tudjuk, hogy Izrael és a között konfliktus van, azonban a nagyobb képet kell szem előtt tartani, demokráciáról tesz tanúbizonyságot, Európa barátja, és Izrael, és és többet érdemel, mint ez a nem kielégítő társulási szerződés. Tehát ennél valamilyen mélyrehatóbb megállapodás kellene mind Európa, mind e- Izrael érdekében. Sokkal jobb ö, megállapodásokat kötöttünk Grúziával, Moldovával, Ukrajnával, de az emberek azt mondják, hogy Izrael az más. De Marokkóval, Tunéziával tárgyalunk, beruházási megállapodásokat kötünk, Kínával, és tudom, hogy itt vannak, akik speciális konfliktusokban vannak Izrael, de hát most, hogyha ezt Kínával vetjük össze, könyörgöm. Ezért az lenne az észszerű megoldás, hogyha nem csak ezen konkrét konfliktus lencséjén át tekintenénk Izraelre, hanem a, a szélesebb képet ö, látnánk, és egy megfelelő ö, társulási megállapodást kötnénk. Margareta Auken következik. Köszönöm szépen. Igen, itt nemzetközi szabályokról beszélünk, nem, nem egy új invencióról, nem az Európai Unió feladata az, hogy enyhítse a megszállást. Nem felel meg az Európai Uniós politikának, a parlamentne véleményének, és így tovább megvannak a szabályaink, és ezekhez ragaszkodnunk kell. Meg vagyok lepve, hogy a címkézési iránymutatás nem, nem tartja tiszteletben a bizottság. A bizottság a szerződés őre, tehát az ő feladatuk az, hogy megfelelően biztosítsák annak végrehajtását, Nézzük, itt van egy gyönyörű üveg bor. Ezt is a Golani fensiken fensikon készítették, Brüsszelbe került, és mi van ráírva? Izraeli bor. Illegális. Illegális terméket tartok a kezében, hiszen hamis információt tartalmaz a fogyasztó számára. És természetesen nem lehetne preferenciális bánásmóddal illetni ezt a terméket. Nagyon fontos az, hogy valóban eleget tegyünk a szerződésünknek, a követelményeinknek. Tudom, hogy már régóta beszélek, de nagyon kevés eszköz áll a kezünkben a bolykotton kívül. De fontos, hogy a jogi eszközöket ne vessük el. Én csak az illegális termékekre hívom fel a figyelmet. De hát mit művelünk? Szerződéseket, törvényeket hozunk, aztán pedig azt mondjuk, hogy megyünk a barátaink után? How much do the EU uh, get from settlement? Aztán meg kell nézni, hogy And finally refer to, uh, as you did... hogy a telepekről milyen, mi folyik be az Európai Unióba. Ott van a 2334-es uh, határozat most, a nemzetközi törvényeket kell tiszteletben tartani, a differenciálást, a címkézést, ez érvényes kell, hogy legyen a bankszférára, az oktatásra és minden más területre. Az Európai Unió minden tagállama megszavazta megszavazta ezt a határozatot. Tehát szerintem jelzést kell, jelzést kell adni az egyetlen demokráciának ebben a régióban, megfelelő jelzést, és hogyha még van reményünk arra, hogy békésen érjük el közös célunkat, tehát a két állami megoldást, hogyha van még reményünk a 67-es határokra, akkor azt kell követelnünk a bizottságtól, hogy tartsák tiszteletben a törvényeket, a megállapodásokat, és olyan termékek, amelyek nem Izraelből származnak, ne kapják meg az izraeli termék megnevezést, és ne kapjanak preferenciális bánásmódot. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Köszönöm szépen a szót. Azokra a kérdésekre fogok koncentrálni, amelyek a végrehajtásra vonatkoztak az EU rendeletek, illetve a társulási szerződés kapcsán. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság természetesen szeretné, hogyha a legalitást vennék figyelembe és az EU szabályokat, illetve szeretnénk, hogyha a társulási szerződés is Nekem, amit Izrael megkötöttünk, és ez csak a nemzetközileg elismert izraeli területekre vonatkozik. Vagyis minden termék, amely a nemzetközileg elismert izraeli határokon kívülről érkezik, az nem érkezhet az EU-ba preferenciával legálisan. Szeretnék megkülönböztetni itt az eredet megjelölés és a vám szempontjából lényeges eredet között. Nagyon fontos ez a megkülönböztetés. Azok a termékek, amelyek a preferenciát élvezik, azoknak meg kell felelniük az eredet elvárásoknak, amit létrehoztunk a Izrael a társulási szerződésben, ahogy mondtam, ez csak Izrael területére vonatkozik, ez nem vonatkozik a megszállt területekre. Ez százszerzelékosan egyértelmű. Más kérdés az az, hogy egy termék, amelyet az úgynevezett megszállt területekről importáltak, az be lehet-e, ezt be lehet hozni az EU-ba, nincs erre korlátozás, itt csak a preferenciát élvező termékeket különböztetik meg. De az EU jogszabályok szerint, amelyek le vannak fektetve a 2015-ös iránymutatásokban, ezeket nem lehet úgy címkézni, hogy Izraelben gyártott termékek. Az, ahogy ezt a két dolgot ellenőrzik, az különböző. Először is a vámhatóság a határon ellenőrzi azt, hogy a termékeket ellátják -e egy kóddal, amely megfelel a megszállt területek um, postai kódjának. Erről megállapodtunk, ezt fel kell tüntetni az eredet um, um, tanúsítványban, fel kell tüntetni a kódot, hogy a, az importőrök és a vám is láthassa az, hogy a kód egy megszállt területet jelöl-e, hogyha ez így van, akkor az nem kap preferenciális kezelést. Hogyha másképp történne, akkor ez egy hamis bejelentés lenne, hamis vámnyilatkozat lenne. az egyes termékek ellen mit mond a címke, ez egy olyan dolog, amit a vámhatóság nem vizsgál meg. Miért? Azért, mert a vámhatóság a vámnyilatkozatra koncentrál, illetve itt jó hiszeműen járnak el. Általában nem nyitják ki a termékeket, hogy lássák azt, hogy valami illegális dologról van ez szó, vagy hamis dologról. az eredet megjelölése a termékeken ezt a tagállamokon belüli tisztviselők végzik, nem a vám hatóság foglalkozik ezzel. Csak akkor teszi ezt meg a vámhatóság, hogyha fennáll a gyanúja annak, hogy szisztematikus csalásról van szó, szisztematikusan nyújtana be helytelen vám nyilatkozatot. Hogyha a, fennáll a gyanú, akkor van egyfajta rendszer, amelyen a tagállamok fel tudják majd mérni a kockázat szintjén, illetve megvizsgálják azt, hogy milyen intézkedések arányosak ennek megfelelően, hiszen tudjuk, hogy a vámhatóságnak számos prioritása van a fegyverek, a drog, csempészet és más illegális termékek. Nagyon sok prioritásuk van, tehát ez nagy mértékben a tagállamoktól függ, hogy ezt ellenőrizzék, de a bizottság részéről mi mindig is nagyon is figyeltünk az ilyenfajta jelölésekre, és hajlandóak vagyunk ezt az információt átadni a tagállamoknak. Tehát a tagállamok a saját kockázatfelmérési módszereknek megfelelően tudják megbecsülni azt, hogy mennyire magas a veszélybe, mennyire nem biztosak a termékek, vagy mennyire illegálisak ezek a termékek. Szerettem volna ezt tisztázni. Most visszatérnék arra a kérdésre, hogy hogyan követjük mindezt nyomon. Ahogy már az elhangzott, nem tudjuk azt, hogy lenne szisztematikus belépés, termékbelépés az EU-ba a megszállt területekről, preferencia öm, rendszer alatt, legalábbis a tagállamok ennek nincsenek tudatában, vagy legalábbis szisztematikus import nem történt. De ha mégis ez megjelenne, és tényleg van erre bizonyíték, akkor a tagállamok valóban felléphetnek ez ellen. Másodszorban. Azt sem tudjuk megmondani, hogy valóban megsértik-e a megalapodás Lehet, lehet, hogy itt egyéni nyilatkozatokról van szó, de nem szükségszerűen Izrael állam részéről. És most válaszolok a Arina asszony kérdésére. Az izraeli hatóságok együttműködnek. Volt egy technikai megállapodás 2004-ben, megosztották velünk azon területek kódjait, amelyen területekről nem lehet eh, preferenciával behozni termékeket. Rendszeresen ezt a cserét folytatunk velük, hogy frissítsük ezeket a kódokat. Legutóbb erre 2015. júniusában került sor, együttműködünk velük Tel Avivban, a delegációnkon keresztül, hogy rendszeresen frissítsük ezt az információt. El kell mondjam, hogy az együttműködés szellemében munkálkodunk, rendszerszerűen lépünk fel, automatikusan. Nem mondhatjuk azt, hogy Izrael ne működne együtt. Az a tapasztalatunk, ha mi szeretnénk egy kitűnő rendszert, de szerintem jó irányba haladunk. Szerintem ennyit szerettem volna elmondani. Nem tudom, hogy a kollégám szeretné a címkézéssel kapcsolatban hozzászólni. Statisztikák. Hány termék érkezik a megszállt területekről? Nincsen erre vonatkozó statisztikánk, csak a tagállami vámhatóságok rendelkeznek talán ilyennel, amennyiben ezt a saját rendszerükben feljegyzik, EU szinten mi ezt nem gyűjtjük be, mert minden tagállamnak megvan a saját informatikai rendszerében az információ minden import nyilatkozatról, és itt fel kell tüntetni a termékek eredetét. Azt sem tudjuk, hogy a tagállamok feljegyzik-e részletesen az importot az olyan területekről, ahol mi a posta számokat átadtuk. Ehhez intenzív kutatásra lenne szükség. Tudni kell azt, hogy a vám egy általános politika egy része, egy olyan politika része, amely több célt követ, de azt is tudni kell, hogy a biztonság az állampolgárok védelme a legfontosabb. És ezen fajta öm, kutatás az erőforrásaiktól függene, és ez eléggé szűkös. Elnök, ha jól értem, mit gondol az egész gyakorlatról? Nincs monitorozás, nincsenek statisztikák, nincsen prioritás a vám részéről, nem elvezik ezt a tagállamok. Tehát van-e értelme egyetlen az önök gyakorlatának? Hát, attól függ. Sajnálom, de, de a vámhatóságok végrehajtják rendesen ezt, nincs okunk feltételezni ezt, hogy rosszul járnak el, anekdota jellegű információ nem elég. A bizottság hajlandó ezeket az információkat átadni a tagállamoknak a kockázat felmérési rendszerükben, hogy fellépessenek, de nekünk egyértelmű bizonyíték kell, nem pedig anekdoták. Gyanítjuk azt, hogy valószínű, hogy vannak uh, hamis nyilatkozatok, mint minden egyes, a világ minden részéről érkező termék esetében lehet ez. A szellemi tulajdon is olyan kérdés, amelyen a vámhatóság foglalkozik, amennyiben csak ilyen anedota jellegű információ van, az nem elég. Még akkor is, hogyha valaki egy Louis Vuitton táskát idehoz, akkor sem mondhatjuk azt, hogy a vámhatóság ne mégezni el a munkáját. A vámhatóság nem tudja rendszeresen mindent eh, ellenőrizni, hiszen nincs erre eh, erőforrás, és nem is feltelezzük azt, hogy ilyen mértékű illegális kereskedelem lenne Izrael részéről. Nagyon kemény erre bizetékre lenne szükség ahhoz, hogy ezt megkérdőjelezzük. Jelentéstevő lezárásképpen köszönöm szépen. Én osztozom azokban a kérdésben, kérdésekben, amiket az elnök úr is feltett, valóban ez nem lett világosabb. Nagyon nehéz statisztikákat kapni a termékekre vonatkozólag, amelyeket a telepeken hoznak létre, és amelyek preferenciával érkeznének ide, hiszen a vám ezt nem ellenőrzi, nem elég nagy a kockázat ahhoz, hogy ezt ellenőrizzék. De vannak-e statisztikák azon termékekről, amelyeket a megszállt területeken hoznak létre, és amelyek Európába érkeznek, és nem élvezik a preferenciát. Tehát ezt a fajta statisztikát csak megnézhetnénk, mert ezek olyan termékek, amelyek a megszállt területekről érkeznek, és az izraeli külügyminisztérium azt mondja, 230 millió értékben hoz ide termékeket. Remélem, hogy ezen preferencia nélkül érkeznek ezért, de remélem, hogy az erre vonatkozó adatokat megkaphatnánk. Láttunk olyan dokumentumokat, amelyeket a bizottságtól kaptunk, ezek kimondták, hogy a bizottság nem képes a munkáját elvégezni. És itt van egy kis következetlenség is itt, amit ön elmondott, az izraeli hatóságok együttműködnek, és más állt a bizottság jelentése, és most kinek van igaza? Ezek a dokumentumok, amelyeket megkaptunk, ennek van igaza, vagy önnek, aki azt mondja, hogy minden rendben van? Minden, amit mi a parlamentben itt tehetünk, az az, hogy döntünk az információk alapján, amelyekkel rendelkezünk. De azzal szemben, amit Fjellner úr elmondott, a társulási szerződés Izraellel nem egy olyan megállapodás, mint a többi. Ez a megállapodás azzal a célra rendelkezik, hogy hozzájáruljon a megbékélés folyamatához, és Ma nem alakult ki az a benyomás, hogy ez a társulási szerződéshez hozzájárult volna. Adjon nekünk érveket, hogy tudjon tovább dolgozni. És hogyha már egy béke folyamatot szeretnénk, akkor megfelelő érvekkel is rendelkeznünk kell. El kell kerülnünk az olyan helyzetet, hogy igen, azt mondta valaki, hogy ezt nem lehet Marokkóval összehasonlítani, de el kell kerülni azt a helyzetet, ahol az Európai Bíróságnak kell majd ezzel foglalkoznia, és azt mondja majd, hogy nem tartottuk be a szabályokat. És nagyon nehéz ez a parlamenti képviselők számára, hogyha a bíróság azt mondja, hogy illegális dolgokkal foglalkozunk. Hogyha egy ilyen helyzetbe jutunk, akkor ez azt jelenti, hogy önök a munkájukat nem végezték helyesen. Rendben, még egy kis rövidre amikor azt mondta, hogy minden gördülékenyen halad, én emlékszem a korábbi Tel Avivi nagykövetre, ő azt mondta, hogy ez a címkézés ez nem működik. Na, csak egy rövid kis megjegyzést még. Köszönöm. A statisztikákkal kapcsolatban ezt megvizsgáljuk, megvizsgáljuk azt, hogy mit tudunk beszerezni. Nem tudok semmit sem ígérni, de megnézzük ezen kívül a dokumentumok, amelyeket kiszivárogtattak. Olyan dokumentumok ezek, de javítson ki, ha tévedek, ezt jobban tudja, fél évvel ezelőtt a dokumentumokról van szó. Időközben e, foglalkoztunk az izraeli hatósággal, és működtük velük a kódok esetében. Nem jutottunk el még a célig, de haladunk előre. Az a tény, hogy ezeket a kérdéseket felvetették itt a parlamentben. Ez nagyon fontos, hiszen ez eh, felkelti az érdeklődést annak irányába, hogy az irányhatóság is a lehető legjobb eredményt próbálja elérni. A harmadik a bírósági döntés kérdése. A megszállt területek helyzete más mint az arra kérdése, nemzetközi szempontból a 2016. decemberi bírósági döntés előtt minden nyugat-szaharai terméket lefedett a társulási szerződés, és ezeket vámmentesen vagy preferenciával lehetett behozni. Az izraeli helyzet más, mert a megszállt területek esetében legális szempontból ezek a termékek nem léphetnek be preferenciával az EU-ba. Vagyis a bíróság csak azt mondhatja, hogy akárki hogy nem lehet belépni ezeknek a termékeknek preferencia, preferenciával. Ez így van, legálisan hát ez nem léphetnek ide be preferenciával. Tudjuk, hogy a cigarettákkal is csempészkednek, stb elnök, de hát ez nem kifogás, nem lehet ez ürügy, és persze nem mindenki tartsa be a jogszabályokat, de ez nem lehet mentség arra, hogy nem kielégítő gyakorlatokat folytassanak. Hát akkor ezzel le is zárhatjuk ezt, még rajta maradunk ezen a témán, a következő üléseken is. Nos, a 24-es napi rendi pont is olyas valami, ami hát nem az én számíze szerint való. És ez pedig az EU-Marokkó társulási megállapodás kereskedelmi kérdései. És a 2016. december 21-i bírósági döntés, amely ugye kimondja, hogy jelenleg és módosítás nélkül ez a megállapodás nem fedi le a Nyugat-Szaharából származó termékeket. És éppen ezért a bizottság mandátumot kapott arra, feladalmazást arra, hogy ezt módosítsa Marokkóval. És néhány nappal ezelőtt kaptam egy levelet a Digitaxuttól, hogy a bizottság és Marokkó között véglegesítették ezt a tervezetét, méghozzá január 31-én. Kicsit meglepett engem ez az eljárás, megmondom őszintén, hiszen a parlamentet ebben nem vonták be. Úgy tűnik, hogy ez egy zárt ajtók mögötti megállapodás volt. Az olvasható ebben a levélben, hogy ez a megállapodás tervezet két tehát két értékelési jelentés fog kísérni. Az egyik a, a megállapodás előnyei, a másik pedig az érintettek bevonásáról szól. És tudomásom szerint ezek a jelentések még véglegesítés alatt állnak, folyamatban vannak. Éppen ezért ezt azok azelőtt kell véglegesíteni, hogy a bizottság benyújtja a dokumentumokat a parlament, illetve a tanács felé. Tehát szeretnénk most erről a megállapodás tervezetről és a két értékelő jelentésről többet megtudni. Perro de Pinik úr az, aki nekem és a kollégáimnak remélhetőleg további információval tud szolgálni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, az anyaggal kapcsolatban a helyzet állásáról szólva, a marokkói, illetve nyugat-szaharai ügyekkel kapcsolatban január 21-én volt egy ülés, amikor frissítettük a munka három ágában az dolgok állását. Először is módosítottuk ezt a tárgyalási szerződést, illetve egy tervezetet tettünk le, ami lefekteti, hogy a, azok a termékek, amelyek a nyugat szarai térségből származnak, is, ezek a termékek is ugyanúgy élvezhetik a kedvezményes bánásmódot, mind mint azok a termékek, amikre már most vonatkozik a, a társlási megállapodás. És a másik pedig, ahogy az elnök úr helyesen jelezte, az pedig a, a hozadéka, hogy ezeket kiterjesztik a nyugat-szaharai népességre, lakosságra. A harmadik pedig az arról azzal kapcsolatos, hogy ezeket az embereket támogassuk abban azzal, hogy ezeket a preferenciális preferenciákat kiterjesztjük. Levélváltást követően ezt véglegesítettük, ezt a tervezetet január 31-én, és a javasolt szöveg az gyakorlatilag szóról szóra ugyanaz, mint amit a monitoring csoportban január 24-én a kolléga elmondott. Tehát ennyit a tartalmáról. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az, hogy a letettük a szöveget az asztalra, csak annyit jelent, hogy, hogy megszületett, ez nem kötelez semmire. És vannak azok a jogalkotók, akik majd dönteni fognak erről a szövegről. Ez csak annyit jelent, az, az hogy elkészült a szöveg, hogy most, most itt van, és így kész. Azért. És ezt február 27-én újra, do, újra beszélni ezeket a dolgokat, azt nem hinnénk, de nem is zárjuk ki. A másik dolog az, hogy a, a, hozadék, a dolog hozadékával kapcsolatos. Ezen még mindig dolgozunk, és úgy számítjuk, hogy néhány héten belül el fog ez is készülni. És ez abba az irányba mutat, hogy jelentős előnyökkel jár a nyugat-szaharai export, különös tekintettel a mezőgazdasági termékekre, illetve a halászati ter- területre. Másrészt, ha nem adjuk meg ezt a preferenciális bánásmódot, akkor negatív hatással járna ez nem csak a meglévő exportra nézni, hanem a jövőbeli exportra, illetve a, a nyugat-szarai térségben történő beruházásokra. Ez dokumentált, e, és azt le kell szögeznem, hogy még mindig ellenőrizzük az adatokat, több forrást használtunk, és ellenőriznünk kell ezeket az adatokat, hogy jól sikerül ez az értékelés. A harmadik pedig a lelkossága való konzultáció. Volt egy, került egy misszióra, Vincent Bige kollégám fog erről az ott elhangzottakról referálni. Ezek a megbeszélések is mostanában fejeződnek be. A következő lépés itt a folyamatban az lesz, hogy lezárjuk ezt a, az előkészítő munkákat a szolgálatok szintjén, úgy számítjuk, hogy néhány héten belül, és az a cél, hogy ezt a javaslatot te, tanácsi határozat tervezett formájában be tudjuk nyújtatni, és az, amire aztán a parlament elé tárhatunk jóváhagyásra, és ezre úgy számítjuk, hogy márciusban fog sor kerülni, és a rabatban zajlott tárgyalásokról csak a kapcsolatban átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen. Nos, megküldtük a parlamentnek a tárgyalási mandátumot. E, ebben olvasható az, hogy a tagországok mit várnak a bizottságtól és a külügyi szolgálattól, azzal kapcsolatban, hogy bevonjuk az érintett e, embereket, azokat, akiket ez a módosítás érinteni fog. A, ez a bevonási folyamat elindult. úgy elindítottunk egy ö, találkozó sorozatot, amely folyamatban van mind Rabatban, mind Brüsszelben, és erre a célra kiválasztottunk ö, különféle interlokutorokat, akik különböző háttérrel rendelkeznek, parlamenti, Európai Uniós parlamenti képviselők, regionális tanácsok képviselői a nyugat-szaharai térségből, szociális és gazdasági szereplők, kereskedelmi kamarák, halászati és mezőgazdasági kamarák, különösen kutatóintézetek, nyugat térségbeli szereplők, fejlesztő, fejlesztési ügynökségek, akik a, ezzel a térséggel foglalkoznak, és egy harmadik kategória pedig a társadalmi, a civil szervezetet jel, jelenti, ők az emberi jogokkal foglalkoznak, különös tekintettel a szaharai lakosság emberi jogaira. Itt, itt is egész változatos a kép, vannak olyan szervezetek, amelyek Marokkóban jegyeztek be. Ugye nekünk ez egy feltétel volt, tehát az, hogy bejegyzett szervezetekkel tudjunk tárgyalni, de nagyon széles spektrumot fednek le, vannak politikailag semleges szervezetek, de vannak olyan szervezetek is, amelyek kimondottan támogatják a poliszáriót. Ezt azért említem, mert ö, ők is szerepelnek az interlokutorok listáján, velük februárban találkoztunk. Na most a munkának még nem értünk a végére, Mm, én úgy mondanám, hogy egy kicsivel több, mint a felével végeztünk, így ezen találkozók sorában, és reméljük, hogy a hónap végére végzünk velük, és hogy ezen alapról kiindulva átfogó képet kapunk arról, képet kapunk arról, hogy az emberek mit gondolnak erről a megállapodásról a Nyugat-Szaharában, mit gondolnak a módosításról, hogy látják ennek a, a hozadékát, vagy sem, gazdasági, vagy szociokonomiai szempontból van-e valamilyen ö, kifogásuk, vagy ellene, vagy támogatják. A találkozók megállapításait beemeljük a jelentésbe, amelyet a bizottság, a parlament és a tanács elé fog tárni a hivatalos módosító javaslattal együtt, úgyhogy ennek tartomára most még nem térnék ki, hiszen ez a gyakorlat még most is folyamatban van. Végezetül pedig elmondanám, hogy a marokkai hatóságok a maguk részéről szintén ö, tartanak konzultációs, konzultációt, közvéleménykutatást, és Szavazást kért a kormány a módosítások két szinten, két szinten is, még, méghozzá a külügyi bizottságban, nemzeti szinten a küldöttek házában, képviselők házában, és a regionális tanácsok is szavazni fognak róla a nyugat-szaharai térségben, olyan tanácsok, amelyek helyi vagy regionális szinten működnek. A marokkói kormány erről jelentést fog készíteni, és ebben kitérnek a, a lakosok szavazási vagy részvételi magatartására, mind a gyűlés, nemzetgyűlés, mind a regionális tanácsok szintjén, és így látni fogjuk, hogy milyen szintű mértékű támogatást élvez ezen érintettek, küldöttek képviselők körében ez a módosítási javaslat. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, hogy ön megmondom őszintén, hogy én nem vagyok túlságosan elégedett. Nekem úgy tűnik, hogy a digit taxudnak más, más módszere van arra, hogy a parlamenttel bánjon, a Digitrade-del teljesen jól együttműködünk, és most az az érzésem, az a benyomásom, hogy ülnek az irodában, csinálnak valamit, és aztán csak oda tolják, hogy tessék, parlament itt van. Tehát szerintem ez így nem jó. Ez a mandátummal kezdődik, hiszen ezt májusban ö, hagyták jóvá, és tavaly mi, mi, mind parlament, már karácsony előtt kaptuk meg. Tehát nekem ez az egész teljesen elfogadhatatlanak tűnik. Minden esetre nem az én dolgom az, hogy e-, ezt ezen a helyen szóvá tegyem. Most az a gondom, hogy Kilenc ö, képviselőtagunk kérte a szót, és 20 percünk van. Ami azt jelenti, hogy fejenként másfél percet tudok adni, és az állandó ö, jelentéstevőnkkel fogom ö, kezdeni a sort Lalonde asszonynal. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is köszönettel tartozom az Európa Bizottságnak, illetve a külügyi szolgálatnak, hogy beszámolnak a jelenlegi helyzetről, marokkói partnerekkel folyó tárgyalásokról, a társulási szerződés tekintetében amely éppen a végső finalizációs szakaszban van. Marokkó nagyon fontos a Magreb országok között, és ennek kapcsán hadd mondjak el egy-két fontos dolgot. A tárgyalási fordulók során a parlamentre ezekre oda kellene figyelni szerintem. Ahogyan önök is tudják, december 21-én 2016-ban az Európai Bizottság együttműködik Marokkóval. A nyugat-szaharai térségből származó termékek esetében ugyanazokat a feltételeket szeretnék kialakítani, mint Marokkóban. Itt különösen megnevezték ezt a nyugat-szaharai régiót, illetve ugyanazt a preferenciális körülményeket biztosítják, amelyekre a bíróság is rábólintott. Nézzük, hogy mi is, amire oda kell figyelni a tárgyalások során. Semmiképpen nem szabad az ENSZ béke folyamatába beleszólni. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen így nem veszélyeztethetjük sem a béke folyamatot, sem pedig az Európai Unió fellépését ebben a térségben. Nem is ez a célja a tárgyalásoknak. Ezért szeretnék visszatérni oda, amit a bizottság mondott, fölhívni a parlament figyelmét arra, hogy mire kell odafigyelni. Az első a nyugat-szarai térség megemlítése a területi megállapodás keretében. Itt a helyi lakosság gazdasági érdekeiről van szó. Aztán a nép, a lakosság megfelelő formában kell, hogy jóváhagyását kifejezze. Itt a külügyi szolgálat fellépését is alkalmazták a konzultációs folyamatban. Feladatunk az, hogy a hogy igazságos és egyértelmű helyzetet alakítsunk ki, illetve jóváhagyásuk, a lehetővé tegyük a lakosság e, jóváhagyását. Ezen kívül azt is fontosnak tartom, hogy e, egy külön ENSZ képviselőt e, küld, küldtek ebbe a térségbe, a béke folyamat biztosítása érdekében, amelyet kiváló hírnek tartok. <laughs> Merci beaucoup. I was a bit generous because you are the rapporteur. Köszönöm. Really strict, one and a half. Nos, most tényleg nagyon szigorú leszek, másfél perc. Köszönöm szépen a nagy lelkűséget. Majd később elmondom. Buchner úr, tessék. Nos, Mit mondott az Európai Bíróság? Azt mondta, hogy a lakosság, a, a nyugat-szarai lakosság minden megállapodás jóvá kell hagynálni. És most mit csinál a bizottság? Akkor a kormányjal beszél, egy technikai megállapodást köt, és ezzel utólag megkérdezi az ott élőket, és csak az ott élő kis része az, akinek befolyása van erre, mint az, tehát az, aki ténylegesen ott lakik, azok, akik kérdést tesznek fel, addig be se léphetnek ezekre a területére. Tehát így kizáródik az otthon lakosság nagy része. Tehát, tehát a bírósági döntést a bizottság lábbal tiporja. Mindig azt mondják, hogy az Unió olyan ö, intézmény, amely az, ember, az emberi jogokat és a jogint, jogintézményeket ö, tiszteletben tartja, és ez egy abszolút mélypontot jelent. Tehát azt gondolom, hogy a, ha nem veszük figyelembe a, biz, a bírósági döntéseket, akkor lába tiporjuk ö, az emberi jogokat pusztán pénznyereségért. Maria Arena következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék valamire fölhívni a figyelmet. Azért beszélünk erről, mert az Európai Bíróság döntést hozott a mezőgazdasági termékek megállapodására vonatkozóan, melyet nem tartanak tiszteletben. Aztán ott vannak a nyugat-szaharai termékek, amelyek bejutnak az Európai Unió térségére. Tehát felül kell vizsgálnunk a helyzetet, és az Európai Bíróság azt mondja, vagy azt mondjuk, hogy a Szahara nem tartozik ide, és akkor nem engedjük be ezeket a termékeket, vagy aggódunk, de akkor olyan feltételeket kell biztosítani, ahol a lakosság is jóváhagyás nyújt. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság és a marokkói kormány megállapodása megfelelne annak, amely, amilyen határozatot hozott az Európai Bíróság. Azt javaslom, hogy az INTA szakbizottság forduljon az Európai Bírósághoz azzal a kérdéssel, hogy megfelelnek, megfelel a mostani helyzet az Európai Bíróság döntésének. Hogyha az Európai Bíróság úgy dönt, hogy igen, akkor helyesen megszavazhatjuk ezt a megállapodást, azt a megállapodást, amit önök végig tárgyaltak. Azonban, hogyha az Európai Bíróság úgy dönt, hogy a megállapodás nem felel meg a követelményeknek, akkor már elég kényes dolog lenne azt, kérde, azt kérni az Európai Parlament, hogy szavazzanak meg egy olyan dolgot, amely nem legális. Az Európai Bizottság is fordulhat az Európai Bírósághoz, de e, ők ezt nem teszi meg, tehát lehet, hogy akkor az Európai Parlament feladata lenne az, hogy az Európai Bírósághoz forduljon. Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon meglep az, amit mond. Ön azt mond, sok mindent mond, de amit hiányolok, az egyetértés, illetve az a beleegyezés. Nem tárgyalásról beszélünk, hanem a beleegyezésről a nyugat emberek részéről. És önök azt mondják, hogy a marokkói intézményeken keresztül próbálják elnyerni az emberek beleegyezését. Hát nagyon sajnálom, de ez, ez így nem megy. Akkor most oda megyünk, azzal megyünk a tanácshoz, és akkor az izraeliekhez, hogy, hogy a palesztinok is bólincsanak rá. Na most Nyugat-Szahara egy különálló terület Marokkótól. Na, ez felelne meg a bírósági döntés szellemének. És másodszorban pontosan tudja, hogy mi történik az emberi jogok területén. Sok szervezet nem mehet el Rabatba, sok civil szervezetet nem engednek be ezek nem akarnak. Tehát hogy lehet az emberek beleegyezését elnyerni a Nyugat-Szaharában, hogyha ez a helyzet? És végezetül hogy lehet ezt megtenni, hogyha az emberek, hogyha nem áll rendelkezésre az adat? Ki fogja elhinni ezeket a számokat import-exportok tekintetében? Van erre precedens, van erre jelentés, kérdezem egy másik országban, tehát hogyha nincsenek statisztikák, teljesen egyetértek azzal, amit Mari mondott, az egy abírósági bírósági ítélettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is, akár csak mások is, engem is aggaszt az a helyzet, amit a bizottság teremtett a nyugat területén. A bíróság egyértelmű ítéletet hozott, nem lehet szerződést megkötni Marokkóval, a Nyugat-Szaharával, anélkül, hogy a Nyugat-Szahara népességét ne vonnánk ebbe be. A bizottság ezt figyelmen kívül hagyja, pluszban még a nyugati Szahara egy megszállt terület, ez benne van a január 10 döntésben, tehát a nemzetközi, ítéle, nemzetközi jognak kell itt tehát érvényesülnie. Marokkó nem profitálhat a megszállt területek termékeiből. Ezt a kérdés, ez a kérdés nagyon rossz fényt vet a bizottságra, csak egy megoldás lehetőség, kell, végre kell hajtani a bíróság döntését, és a nyugat-szaharai népesség explicit hozzájárulását kell kérnünk. Marita Oszka. Thank you, Chair. Uh, to underline... Marika Oszkok. Köszönöm szépen. Aláhúznám a 2016-os bírósági döntés, amely lefekteti, hogy a nyugat térség nem része Marokkónak, éppen ezért ezt a területet nem lehet beemelni az Unió és Marokkó közötti bármilyen megállapodásba az ott élő lakosság hozzájárulása nélkül. Tehát bizottságtól szeretnék hallani arról, hogy ezt a hozzájárulást hogyan kívánják elnyerni, úgy, ahogy azt a bírósági döntés megkívánja, hiszen kritikus helyzet, kritikusan, kritikus a civil szervezetek álláspontja ezzel kapcsolatban, és azt is tudjuk, hogy nem került sor a bizottság részéről ö, fenntarthatósági hat, hatástanulmányra, hogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan tartják tiszteletben az emberi jogokat. Köszönöm szépen, Valéva asszony. Nos, a legtöbb minden elhangzott már, de többékhez hasonlóan engem is sokkol, hogy hogyan kezelte a bizottság ezt az ügyet. Azt vártam volna, hogy legalább megpróbálják velünk elhitetni, hogy meg, igyekeznek megfelelni a bírósági döntésnek, de pont az ellenkezőjét látjuk, és ugyanez vonatkozik a megszállt területekre. Nem ugyanaz a helyzet, mint mondják önök, hogy Izrael és Palesztina, de igen, ez is egy megszállt terület, és azt várják tőlünk, hogy borincsunk rá arra, hogy Marokkó arról a megszállt területről adhasson el termékeket. És ez azt jelenti, hogy ez majd az ott lakóknak a javát fogja szolgálni. De nem ezt mondta az Európai Bíróság, hanem azt mondta, hogy a, a nyugat-szaparai lakosság jogi képviselőjével kell erről tárgyalni és megegyezni, de nem lehet Marokkóval. Ez két különböző terület, két különböző kormány, ha úgy tetszik. Palesztinával kapcsolatban azt mondta, hogy ön azt írná, hogy az adott termék megszállt területről származik. Akkor ezt itt is megtennénk, hogy, hogy feltüntetjük a terméken, hogy megszállt területről származik? Ebből az következik, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy ez egy megszállt terület. Olasz Sánchez. Gracias. Eh, el fallo de la Corte Europea de Justicia eh, concluye... Köszönöm szépen. Az Európai Bíróság kimondja, hogy a nyugat-szaharai térségre nem vonatkozhat a marokkói megállapodás azon régió lakosainak jóváhagyása nélkül, de a poliszárió a képviselet, képviseleti szerv, illetve egy hosszú listát találunk a bizottság megpróbál új megállapodásokat kialakítani. Nagyon súlyos hiányosságok vannak ebben a folyamatban. A bizottság fellépésére többen reagáltak, és ne felejtsük el, hogy a főügyész milyen véleménye volt a marokkói halászati megállapodásról. Kimondták azt, hogy a Mm, a nemzetközi szabályoknak, illetve törvényeknek eleget kell tenni. Az Európai Bíróság feladata az, hogy az Európai Bíróság döntésének eleget tegyen, illetve a határozatot tiszteletben tartsa. Maria Lénával egyetértünk abban, hogy nem szavazhatunk itt a parlamentben egy olyan dologra, mely nem legális. Köszönöm, mondja az elnök, Ines következik. A Magreb delegáció vezetőjeként neked adom meg a szót. Köszönöm szépen, bár nem kértem szót, azért, mert nem igazán tartozom ehhez a bizottsághoz, mégis köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy szót tehát, hogy szót kaptam. Köszönöm a bizottság munkáját. Szerintem nem az Európai Bíróságnak kellene döntenie az ENSZ ügyeiben, valóban az Európai Bizottság megpróbált megpróbálta a lehető legnagyobb réteget megcélozni a jelenlegi körülmények között, de nem tudom, hogy a konzultáció konzultációt valóban az ENSZ-nek kellene végrehajtania. Szerintem az Európai Uniónak kellene végezni ezt a konzultációt, megtudva, megtudván, hogy kik laknak ebben a térségben, kik a jogi képviselői. Másrészt ott van a marokkói kormány tele problémákkal, úgyhogy véleményem szerint illetve a Magreb delegáció vezetőjeként ez komoly aggodalmat vet föl, szerintem. Szerintem ez egy mérgezett ajándék volt. Lehet, hogy az ENSZ-nek kellene döntést hozni ebben a témában. Először ebben a keretben kellene megoldást találni, tehát az Európai Unión túl. Igen, öt percben lehet maximum reagálni erre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ugye a bizottság képviselője először is teljes mértékben értjük és osztjuk a frusztrációt. Arra vonatkozóan, hogyha a dokumentumokat nem ugyanolyan formában kapták meg, mint a más kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó anyagot, Szerintem itt az illetékes főigazgatóságról van szó, egy érzékeny, kényes anyagról beszélünk, és ez áll ennek a problémának a hátterében. Ami pedig a tárgyalást illeti, a tanács mandátuma alapján járunk el, illetve megpróbáljuk a hatást fölmérni, és megnézni, hogy ez a megállapodás milyen előnyekkel jár -e, illetve megpróbáljuk megnézni, hogy valóban táj, megfelelő tájékoztatás történt-e. Ezzel összhangban szeretnénk javaslatot tenni, illetve az Európai Bíróság határozatával összhangban. A kérdés pedig az, hogy hogyan mérjük a hatást hogyha nem tudjuk, nem tudjuk elérni a lakosságot, illetve nem is tudjuk meghatározni, hogy ki tartozik ide. Ezért próbáltunk egy minél szélesebb körű konzultációt folytatni, a nyugat-szaharai populációt megcélozva. Sajnos semmilyen más alternatívát nem találtunk. És hogy a nyugat-szaharai termékeket ugyan ugyanúgy kezeljük-e, mint a megszállott területekről származó termékeket? Nem, mert itt nem kapnának preferenciás bánásmódot a termékek, teljes vámtarifát kell fizetniük, hogyha be akarnak lépni az Európai Unióba. Szerintem itt le is zárnám a hozzászólásomat, a kollégámnak átadom a szót, hogyha megengedik. Tisztelt elnök úr, nagyon röviden. Először is természetesen szoros figyelemmel követtük az elhangzottakat, följegyezzük azokat, és nagyon is komolyan vesszük. Őszintén elmondhatom, hogy a jóváhagyás, tehát a lakosság jóváhagyásának kérdése a döntő tényező, és ennek fényében nyújtunk be javaslatot, módosító javaslatot. Valóban dolgozunk a terepen, konzultálunk azon személyekkel, akiket érint ez a megállapodás, közvetlenül érint, beszélünk a civil szervezetekkel, a politikai szinten dolgozókkal, a poliszárióval, és ahogy korábban elmondtam, igen, a poliszáriónak is van szerepe, de nem az egyetlen partnerünk, nem is lehet, hiszen egyetlen tagállam sem ismerte el a poliszáriót ilyen szerepben, valamint a szahari, szaharai arab köztársaságot, úgyhogy egyik sem lehet kizárólagos partnerünk. Természetesen beszélünk velük, mert nekik is hangot kell adni. Hadd mondjam el, hogy a nyugat-szaharai térségben élők, élő száraiak sem ismerik el a poliszáriót, ezt a tényt leszögeztük a tárgyalásaink során. De röviden annyit mondhatok, hogy alaposan fontolóra vesszük az elhangzottakat, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak az Európai Bíróság határozatának kell megfelelnünk, hanem az ENSZ folyamatának is, a nemzetközi jogszabályoknak, illetve az ENSZ biztonsági tanácsának, úgyhogy nagyon remélem, hogy ennek a kihívásnak eleget tudunk majd tenni, és végül mindent önök elé tárhatunk, meggyőző információval szolgálhatunk majd. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel le is zárjuk ezt a vitát, ezt a napirendi pontot, és annyit mondhatok, hogy kapcsolatban maradunk, folytatjuk a dokumentum, illetve a dosszié figyelemmel követését. És most utolsó napirendi pontként az Európai Unió piacához való hozzáférési stratégiáról fogunk beszélni. 25 perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy Hökmen urat szólítom a pódiumra, hogy bemutassa a tanulmányát, melynek végén kérdéseket fogalmazhatunk meg. Nem tudom, hogy ha valaki el akarja hagyni a termet, azt arra kérem, hogy ezt csendesen tegye. Értli. Quietly. Okay, Mr. Höckman. Okay, thank, <clears throat> thank you very much. Höckman úr, igen, köszönöm szépen. Kérném a következő fóliát. Nos, a jelentés célja az Európai Unió piaci hozzáférési stratégiájának értékelése, meglássuk, hogy ez hogyan működik, illetve hogyan tudunk együttműködni a gazdasági szereplőkkel. Négy részből áll ez a tanulmány. Először is megnézzük, hogy mi is ez a stratégia, illetve mi a piaci hozzáférési partnerség. Aztán az egész működéséről van egy külön fejezet, itt érdekelt felekkel interjúkat készítettünk, illetve különböző gazdasági szereplőkkel, szervezetekkel. A tanulmány harmadik része a kihívásokra összpontosít, amelyekkel szembe kerül az Európai Unió, a bizottság, illetve a tagállamok amely célja az, hogy megvizsgáljuk az export lehetőségeket, megnézzük a védelmi akadályokat, korlátokat, illetve megnézzük, hogy hogyan is működik ez a mechanizmus, és végül egy-két ajánlást fogalmazunk meg, illetve végkövetkeztetést. Beszélünk arról is, hogy mit tehetne az Európai Parlament annak érdekében, hogy segítse a piaci hozzáférési stratégia célkitűzésének megvalósulását. Nos, bizonyára ismerik ezt az eszközt, amelynek a rövidítése a MÁSZ, ezt az Európai Bizottság hozta létre, és az exportot segíti az európai cégek e, esetében, illetve a harmadik országok piacaira való hozzáférést. Megnézzük, hogy milyen akadályok tornyosulnak az export tevékenység e, útjába információgyűjtés, értékelés volt a feladatunk, megnézzük, hogy ezek valóban korlátok-e, akadályok-e, mit tehetünk ezek elhárítása érdekében, aztán rangsoroljuk a lehetőségeinket, illetve megpróbálunk valóban lépéseket foganatosítani. Nézzük, a mechanizmusok, ezek résztvételi mechanizmusok, úgyhogy intenzíven, intenzíven támaszkodnak a magánszféra, az üzleti szervezetek inputjára, illetve van egy tanácsadói bizottság is, amely foglalkozik ezekkel a korlátokkal, vagy vélt korlátokkal, megnézi, hogy ezeknek van-e gazdasági jelentősége, esetleg potenciálisan illegálisak e illegálisak e hogyan felelnek meg a WTO szabályoknak. Mit tehetünk ezek kapcsán? és a, az Európai Unió legnagyobb kereskedelmi partnereinél együttműködünk olyan szakemberekkel, akik a piaci hozzáférési stratégiával foglalkoznak. Aztán van egy elszámoltathatósági dimenzió is, ezt nagyon fontosnak tartom. Itt a piaci hozzáférési adatbázis adja ennek a gerincét. kereskedelmi korlátokról, akadályokról beszélünk, amelyek negatívan érintik az Európai Unióból származó exportokat. Ezeket betesszük, be, visszük ebbe az adatbázisba, és éves jelentést készítünk arról, hogy milyen eredményeket tudunk fölmutatni, milyen akadályok vannak, és ezt kiegészítettük, ezt egy olyan folyamattal, amelyek, amelyek amely keretében a sikertörténeteket fogalmazzuk meg, megmutatjuk, hogy milyen konkrét előnyöket hozott a munkánk egy-egy cég életében. Feladatunk a piaci hozzáférés javítása, a stratégia fellendítése, a kereskedelmi megállapodások megvalósításában. Megnézzük, hogy az Európai Parlament mit tehet. Nézzük a következő fóliát. Itt bemutatom, hogy milyen típusú intézkedésekről beszélünk az adatbázisban, miket tettünk be, ezt láthatják a grafikonon, és megvizsgáljuk, illetve azonosítjuk a kereskedelmi korlátokat, amelyekkel foglalkoznunk kell. Itt az importkorlátozásokról beszélünk, ezek általában konkrét területi, illetve vám intézkedések, de vannak olyanok is, amelyek nem vám jellegű intézkedések, különböző szabványok, élelmiszerbiztonsági szabványok például. Tehát itt különböző intézkedéseket láthatnak, amelyek bekerülnek az adatbázisba. Aztán nézzük a piaci hozzáférési stratégia működését. Ez egy alulról fölfelé ívelő folyamat, nagyon fontos ezt hangsúlyozni. Tehát nem arról van szó, hogy a bizottság elmondja, hogy szerintük mi a fontos, az Európai Unió bizonyos piacainál, hanem konkrét aggályokat próbálunk orvosolni, konkrét panaszokat, különböző cégektől, szervezetektől származó panaszokat. A bizottság feladata pedig az, hogy hogyan kezeljük, illetve hogyan bánjunk ezekkel az intézkedésekkel, azonosítsuk, hogy milyen, milyen intézkedéseket hozhatunk, például diplomáciai lépésekre gondolok, vagy a WTO keretében valamilyen fellépést indítsunk. És természetesen ugyanez vonatkozik a kereskedelmi megállapodásokra, illetve azok megsértésére. 2008 óta 280 akadályt sikerült elhárítani a folyamat segítségével. A legtöbb fellépés a fellendülő országokban történik. India, Kína, Brazília, de ezen kívül szomszédsági országok is érintettek, például Ukrajna. Átlagosan azt látjuk, hogy 20 akadályt sikerült megoldani, ezek kereskedelmi védelmi eszközök egy harmad részben, egy harmad részben pedig termék szabványok. Hogyha megvizsgáljuk az adatbázisban levő intézkedéseket, akkor ezek mindegy 20%-át sikerült elhárítani. Nagyon sok akadály a helyén marad, életben marad, nehéz őket elmozdítani, elhárítani. inkább védelmi funkciót töltenek be, talán erről is beszélni kellene. Aztán az érintett felekkel tanulmányt végeztünk, tanulmányt készítettünk, különösen az ipari ágazat képviselőivel, szövetsége, szervezetekkel. Külön tárgyaltunk különböző méretű üzleti vállalkozásokkal, választattak a évre. Elő, első kérdés az volt, hogy hallottak-e már erről a mechanizmusról, és akik tudtak róla, azoknak olyan kérdéseket tettünk föl, amelyek az egész mechanizmus működésére vonatkoznak. 181 válaszadó vett részt ebben a tanulmányban, a magánszférából, különböző ipari szervezetek, és így tovább. Az egész tanulmány azt az eredményt hozta, hogy a legtöbb cég elégedett ezzel a folyamattal, elégedettek azzal, hogy hogyan működik. Ugyanakkor egyértelmű a tanulmányból az is, hogy nagyon sok cég, nagyon sok üzleti vállalkozás nem is hallott erről a mechanizmusról, nem tudják, hogy ö, miről szól. Tehát ez megint egy nagyon fontos következtetés. Akik aktívan részt vesznek ebben a folyamatban, azok támogatják a folyamatot. So this just gives you some background in this. Ez egy kis háttérként szolgál ez. Magában a dokumentumban még több minden van erről, de meglepő az, hogy sok cég nem ismeri ezt a mechanizmust. Persze ez nem a mechanizmus kritikája ez, az ipari szövetségeknek kell ezt elővezetniük, erről kell Brüsszelben is beszélni kell, erre gondolni kell. A mandátum része volt az, a feladat része volt az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a mechanizmus hogyan működik. Ha azt kérdezik, hogy mi a fő uh, eredménye ennek a piacra lépési stratégiának, Mindenki egyetért abban, hogy nagyon hatékony volt ez az eszköz abban, hogy, a haték, hogy az átláthatóságot elősegítsük, a piacra lépési mm, akadályok kapcsán ugyanazokat a válaszokat kaptuk az interjúkban, akkor, amikor a magán szféra köz képviselőivel, vagy állami szféra képviselőivel beszéltünk. A legtöbben együtt egyetértenek abban, hogy egyre hatékonyabbá válik ez a stratégia, eh, abban, hogy eh, feltárjuk a piacra lépés akadályait. Milyen fajta eh, kihívások vannak. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi itt a haszna az egyes cégeknek ezen mechanizmusból. Sokan azt mondják, hogy túl sok erőfeszítésbe, túl sok erőforrásba telik, és nem fogják használni ezt az eljárást, és nem fognak panaszt sem tenni. Sok mindentől függ ez, ezeket most nem akarom itt felsorolni az idő szűke miatt, de nagyon fontos feltenni ezt a kérdést, mert ez a mechanizmus azon alapul, hogy milyen panaszok érkeznek a, a vállalatok részéről, mikor gondolják, hogy a vállalatok, hogy foglalkoznak ezzel, vagy sem az a megterülési ráta függ attól is, hogy milyen fajta eszközöket biztosít a bizottság arra, hogy egy adott problémával foglalkozni lehessen. Egy kérdés, amit feltettünk, az az volt, hogy a bizottság megfelelő eszközöket biztosított-e, hogyha van az Európai Uniónak egy adott országgal kereskedelmi megállapodása, akkor sokkal könnyebben lehet az adott akadályjal foglalkozni, hogyha az megsérti a megállapodás szellemiségét vagy betűjét. Sok cég azt mondta, hogy végezetül igazából itt külpolitikai kérdésekről van szó, geopolitikai kérdések is felmerülnek, tehát lehet, hogy nem kell itt nekünk valamit előre, vagy, vagy fejezni valamire a figyelmet felmerült a, a kérdés, hogy az adott akadály az illegális volt, hogyha a kormány megsérti a WTO megállapodásokat, akkor sokkal fontosabb, hogy ezzel az ügyel foglalkozzanak, hiszen ezzel a megállapodás keretén belül foglalkozni lehet. A végső kérdés, ami kihat a megtörölés rátájára, illetve a málizmusra, az az, hogy milyen a koordináció Brüsszelben, Brüsszel, illetve a tagállamok között, és a delegációk között hogyan próbálnak előrelépni, és hogyan próbálnak az egy adott kérdéssel eh, megbirkózni. Amint a tanulmányból láttunk, az az, hogy hogyan jelentkeznek ezek a kihívások a eh, piacra lépési partnerségek tekintetében, támogatják magát a folyamatot, ez megfelelt tehát a cégek aggájainak. A cégeket jobbat le, jobban lehetne tájékoztatni arról, hogy mi kivitelezhető. Ha egy cég egy adott terméket értékesít, akkor valószínűleg nincsen jogi képzettsége ahhoz, hogy tudják, hogy itt az akadály ja, szemben milyen fajta fellépést lehet tenni. Nagyon nehéz ezekkel foglalkozni és erre is gondolni kell. Általános eh, érzésünk a tanulmányból, az interjúkból az volt, hogy az információ, ami elérhető, az javítható lehetne. Nagyon sok cég nem is tudja, hogy létezik ez a mechanizmus. Számos cég azt mondta, hogy jobb munkát tudnánk végezni, hogyha frissítenék azt, hogy mi van az adatbázisban, de az az általános vélekedés, hogy a folyamat kapcsán a koordináció nagyon hatékony, amikor a folyamat különböző szereplői együttműködnek, bár sokan azt mondták, hogy többet lehetne tenni azért, hogy más eszközöket jobban kihasználjanak, amelyek elérhetőek ezen kérdésekben, mint például a fejlesztési segítségnyújtás. Ajánlások. ez nem tőlünk származik, hanem ez a megkérdezektől származik, igazából csak átadjuk azt, mit lehetne jöteni a piacra lépési stratégiában. Az egyetlen dolog, amit mi átfordítottunk itt a jelentésben is, az, az hogy nincs kapcsolat akkozott, amit mi olvasunk a VTO jelentésekben, és akkozott, amit történik a, a e, piacra lépési adatbázisban, tehát nagyon sok minden hat ki az EU exportra, amely nincs az adabázisban és ez mivel nem foglalkoznak. Empirikus kérdés ez, nem tudjuk, hogy ez tényleg mennyire fontos kérdés, de erre gondolni kell. Sokan elmítették azt, hogy kvantitatív indikátorokat alkalmaznak arra, hogy, a fe, hogy az előrelépést lehessen mérni. Többen részletesebb jelentést várnak a bizottságtól attól, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy bizonyos akadályokat el lehessen hárítani, és miért vannak még ezek az akadályok mindig jelen öt évben át, vagy még hosszabb ideig. Ez az tartozik tehát. És végezetül néhány gondolat, ami felmerült, és mindenkitől megkérdeztük ezeket a kérdéseket, tehát visszajelzek arról, hogy az emberek mit válaszoltak. Mit tehetne az Európai Parlament a megerősített működés keretében, hogy a piacrelépési partnerséget hatékonyabbá tegye? Egy olyan válasz, ami többször előfordult, az az volt, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentben az érdeklődést ez irányába növeljék, együtt kell működni a választó körökkel, hogy felhívják a figyelmet erre a folyamatra, ezt is sokan elmondták, ez egy mechanizmus, amelyel lehetne növelni a folyamat láthatóságát. A másik javaslat az az volt, hogy a harmadik országok béli partnerekkel is beszélni kell erről, biztosítani kell azt, hogy ez a részét képezi a rendszeres párbeszédnek. És végezetül egy for, erőforráshoz kötődő kérdés. Ha megnézzük azt, hogy mennyi erőforrást adunk arra, hogy ez a stratégiát végre lehessen hajtani, ami a bizottságot illeti, ez eléggé kis arány, még akkor is, hogyha vannak itt ajánlatok, ajánlások a javításra. Lehet egy másik ajánlás, ajánlás is, a több erőforrás, ez egy belső kérdés a bizottság számára. Összességében, hogyha szeretnénk hatékonyabbá válni, és foglalkozni ezekkel a piaci hozzáférési akadályokkal, akkor ezekre kell koncentrálni, és ez több erőforrás kell. Köszönöm szépen. Hát nagyon szépen köszönjük. Kérdések, megjegyzések. Helmut, de csak röviden. Egy kérdésem van, a WTO kereskedelmi könnyítési megállapodásához azt mondta, hogy a WTO-ban nagyon nehéz kérések vannak. Ez az eszköz segíte abban, hogy bizonyos világkereskedelmi szereplők, vállalatok vagy KKV-k az Európai Unióban használják ezt ilyen értelemben. Ez egy plusz pont a struktúrában. Köszönöm a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák. Ez egy olyan vita, amely most már tényleg időszerű volt, ugyanis elmondhatom, hogy a piaci hozzáférési kérdések egyre fontosabbá válnak majd. Már most is fontosak ezek két okból kifolyólag. Hökman úr is elmondta azt, hogy egyre nagyobb a protekcionizmus partnereinknél. Másrészt nézzünk szembe, a világ megváltozott, már nem egy olyan világban élünk, ahol a kereskedelmi partnereink a szabályok szerint játszanak. Most nem akarok senkit se néven nevezni, akik ne, így járnak el, az USA, Kína, mindenki tudja egyértelmű az, hogy ehhez külön erőfeszítésekre van szükség, hogy ezeket az akadályokat leküzdjük. Hogy mit teszünk a piacra jutással kapcsolatban? 2,4 milliárdot jelent ez az európai cégek számára évente. Az több tízezer munkahelyet jelent az EU számára. Nagyon sok különböző területet fed ez le, az élelmiszertől, a szemtechnikán keresztül, a gyógyszerekig, a kozmetikákig, és főként ez a KKV-k piaci hozzáférését elősegíti, rájuk kell koncentrálnunk, hiszen nekik van erre leginkább szükségük. A megállapodásban számos kérdés van, amit Höckman professzor úr is kihangsúlyozott, de nagyon hasznosra tartjuk a javaslatait. Az, hogy ilyen sok export van a cégeknél, ez azt jelenti, hogy működik a mechanizmus, de a protekcionizmus tekintetében többet kell tennünk. Üdvözöljük azokat a megjegyzéseket, amiket az Európai Parlament tett. Hogyan tudjuk megoldani ezt a helyzetet? Egyetértünk Hökman úrral, hogy többet kell tenni a figyelemfelkeltés szempontjából. Ez a mi házi feladatunk. A bizottság és a tagállami hatóságok feladata az az, hogy a brüsszeli buborékon kívül is tevékenykedjenek, és pontosan erre törekszünk. Ebben az évben megkezdtük egy programot, bevontuk minden tagállamot, Kopenhágában kezdtük ezt meg, másfél hete nemzeti piaci hozzáférési napok ezek, elmegyünk a alapszintre KKV-kkal találkozunk, mindenkivel, aki, akit ez érdekel, elmondjuk, hogy létezik ez a piaci hozzáférési stratégia, és az ő érdekeiket szolgálja. Mit tehet az Európai Parlament? Értékelnénk azt, hogyha önök a választókerületekkel kapcsolatban lennének, és a KKV-kat erről tájékoztatnák, hogy tudják, hogy létezik ez az eszköz, és ebben szívesen segítünk önöknek, hogy az üzenet eljusson mindenkihez. A, a tudatosítás nagyon fontos, de van még egy másik alapvető kérdés, és ez pedig a jobb prioritizálás. Nem tudom, hogy Hökman úr következtetése helytálló-e. Mi szeretnénk, hogyha a folyamat demokratikus maradna. A bizottságnak nagyon különböző elképzelései lehetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta akadályokat kell leküzdenünk, de a cégeknek kell elmondaniuk azt, hogy mire van szükségük. Végezetül nagyon fontos, erősebb koordináció. Megpróbáljuk növelni az erőfeszítéseinket. Van egy európai gazdasági diplomáciai folyamatunk. Itt a parlament, a bizottság együtt lép fel, a delegációk, a tagállamok együtt lépnek fel, és próbáljuk egymást erősíteni, ez nagyon fontos. De még egy dolgot hadd mondjak el a saját tapasztalatom alapján. Az előző munkám az az volt, hogy a kínai delegációt vezettem eh, a gazdaság szempontjából, Számos biztos számára szerveztem meg találkozókat, még Schulz elnök úrnak is szerveztem találkozót. El nem tudják képzelni, hogy mennyire erősek az Európai Parlament kijelentései, hogyha önök utaznak. Önök az EU intézményt, egy EU intézményt képviselnek, nagyon nagy a hitelességük, és emlékszem erre nagyon, hogy Sisin elnök mennyire meghallgatta Schulz elnök urat, amikor a piaci hozzáférésről beszéltek. A kérdés, kérésem az önök felé egyértelmű, bárhova is menjenek, bármilyen parlamenti delegációval, gondoljanak a piaci hozzáférésre, mi segítünk önöknek ebben információval, ugyanis nincsen jobb nagykövete mindennek, mint önök, hölgyeim és uraim, és ebben a harcban összesíteni kell erőinket. Szeretném még elmondani, és teljes mértékben állunk a rendelkezésükre ebben a közös erőfeszítésben. Köszönöm szépen! május második hetében megyünk majd Kínába, úgyhogy rajta leszünk a témán. Hökman úr, gyorsan válaszoljon a felmerült kérdésre. Igen, valóban ez így van, még alakul ez a megállapodás, de ez a piaci hozzáférési tanácsadási bizottság, ez működik, sok minden kötődik a VTO kérdésekhez, kereskedelmi megállapodásokhoz, növényvédelmi eh, intézkedésekhez, tehát eh, a kereskedelmi könnyítési megállapodás ennek része lesz. Egy adott cégem, hogy ez a gond volt, igazából ezt, ez, a, ez és ez a cikk fedi le a kereskedelmi könnyítési megállapodásban. Tehát egyértelmű, hogy ez így van. Köszönöm szépen, professzor úr, ezzel lezárhatjuk a 25-ös napirendi pontot, a 26-os az egyéb pontok, egyet nyújt, nincs semmilyen, 27, következő ülés, um, március 21-25-e, ennyi lett volna, mindenkinek szép estét!